So, dear colleagues. Kedves kollégáim, kérem, foglaljanak helyet, el is kezdjük magának az elnök bejelentéseinek a napirendjéről szólok először, a tegnapi koordinátorok ülésével kezdtük, aztán pedig a 17-es 18-as napirendre pont, napirendi pontra térünk át azonnal. Ezt a két jelentést együtt fogjuk megvizsgálni. Az első bejelentésem az, hogy lesz egy rendkívüli Strasburgi ö, ö, ülésünk június 10-én. Annak érdekében, hogy képesek legyünk a teljes menedékügyi csomagot ö, elfogadni, ezért júniusban arról szavaznunk kell, ez az oka annak, hogy a rendkívüli szakbizottsági ülésünkre Strasbourgban június 10-én sor kerül. A koordinátorok egy saját kezdeményezésű vélemény megírása mellett döntöttek az EU igazságügyi táblázatáról, eredménytáblájáról is annak érdekében, hogy összehasonlítható, megbízható adatokkal rendelkezünk minden egyes tagállamban az igazságszolgáltatásról. A koordinátorok a jogi szolgálatot is megkívánják egy prezentációra hívni május 6-ára, szakbizottsági ülésünkre, az elkobzásról, a makovei jelentéssel kapcsolatban, és ahhoz, hogy szavazhassunk a jelentésben, aztán május 7-én másnap. A koordinátorok továbbá az Európai ö, Drog és Drogfüggőség Monitoring Központjába ellátogató csoport július 18-19-én fogja az utazását megtenni. A koordinátok úgy döntöttek, hogy a bizottsághoz szóbeli kérdést intéznek, amely után állásfoglalás tervezetet fogalmazunk meg. A téma az EU belső biztonsági stratégiájának végrehajtásáról témában írandó. A második jelentés a, az Európai Bizottság tollából. E témák azok, amelyekről szerettem volna bejelentésként szólni. Szeretném megkérdezni a tagokat, hogy a koordinátorok határozataival egyetértenek-e, ha igen, úgy látom nincs ellenvetés, akkor azonnal azt javaslom, hogy térjünk át a 17-es és 18-as napirendi pontunkra, egy közös vita lesz. Ez a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megőrzése, megelőzése Sargentini asszony tollából, valamint a pénzátutalásokat kísérő adatok és azok nyilvántartása Kirkhope úrtól. Február 6-án a bizottság a parlament elé terjesztette azon javaslatát, irányelv javaslatát, amely a pénzmosási rendszerek, a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzésére vonatkozik. A két javaslat a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni küzdelmet a pénzmosás megelőzésével köti össze. A javaslat elmondja azt is, hogy az adatvédelemre jelentős kihatással van ez a téma, tehát magának az adó, az adó bűnözésnek a fogalmát hogyan határozzuk meg, ezek és más kérdésekre is rákérdeztünk. Azt kell, hogy elmondjam, hogy levelet kaptam a 29-es munk, cikk munkacsoportjának elnökétől, aki az adatvédelmi témákra kérdez rá ebben a jogalkotási csomagban, az ECON szakbizottság pedig megkérdőjelezte a LIBE kompetenciáját ezen két jogi aktussal kapcsolatban. Magának az elnökök értekezletének kell döntenie e kérdésben. Először engedjék meg, hogy a bizottság képviselőjének adjam meg a szót e két téma prezentációjára, aztán pedig a témafelelősök tartják meg előadásokat, majd közös vitát tartunk az Európai Bizottság részéről. Prónincs meg urak kapják meg a szót. Oh, better? Okay, Ex excuse me. Jobban lehet hallani? Elnézést, rövid leszek. Tudom, hogy nincsen sok időnk, de szívesen válaszolok a kérdéseikre. És fel szeretném hívni a figyelmet a legfőbb kérdésekre, amelyek felmerülnek az irányelv átdolgozása kapcsán. Az első nagyon fontos kijelentésem a következő. Itt egy meglévő irányelv átdolgozásáról van szó, tehát nem egy új jogalkotási anyagról. Azon dolgoztunk tovább, ami már megvolt. Ennek számos oka van, de nem egy új eszközről beszélünk. Készítettünk egy áttekintést, mégpedig két ok miatt. Az egyik az, hogy az Európai Unióban szorosan figyelmel követtük a pénzügyi tranzakciós task force kapcsán is ezeket a folyamatokat, a pénzmosást, és ezeket nemrég sikerült átdolgozni. És kiderült az, hogy az európai keretet a nemzetközi standardokhoz kell igazítani. És a harmadik eh, pénzmosás elleni irányelvből is számos kérdést eh, taglaltunk, amelyek eh, továbbvitelére a meglévő irányelv alapján szükség volt. Mi is a végkimenetele, illetve az eredménye ennek a munkának számos terület van, ahol változás történt, és én ezekre a területekre összfontosítanék. Itt a az eszköz alkalmazásának tere merül fel, mi ezt az alkalmazási területet kiterjesztettük, a harmadik eh, pénzmosási irányelvet, és ebbe betartozik a szerencséjáték minden formája. Ennek az volt az oka, hogy számos tagországban már ez így létezik illetve azt jelezték a tagországok, hogy a pénzmosás veszélye felmerül olyan szerencséjáték formáknál, amelyekre a jelenlegi eh, irány nem tért ki, a jelenlegi irányelv az online és offline kazinókra kitért, viszont más pénzfogadási, eh, pénzfogadással kapcsolatos játékokra nem. És ezek a standardok tulajdonképpen egy politikai érvényesülést is tükröznek, illetve akaratot, de nem csak nemzetközi standardokra van szükség, hanem ennél ambiciózusabbaknak kell lennünk. Ezen kívül javaslatot tettünk arra, hogy csökkentsük a küszöböt, amelytől fogva bizonyos pénzmosás elleni intézkedéseket kell, eh, fog, kell foganásotosítani, például um, ehm, ékszerboltokban 15 ezer euró volt eddig ez a külszöb, ezt 7500 eh, euróra csökkentettük, azért, mert bizonyos tagországokban már ennél óvatosabb előírások vannak érvényben. 2000-3000 eurótól kezdve is eh, el kell indítani ezeket a pénzmosás elleni intézkedéseket. Ezen kívül tiszt, eh, tisztáztuk azt, hogy az adó csalás is eh, ide tartozik, és az irányelv is kitér erre a területre. Ez összhangban áll az a megközelítéssel, amelyet korábban alkalmaztunk, tehát a súlyos bűncselekményeknél, illetve elég komoly bűncselekményeknél, ahol egy év börtönbüntetés is szabható, például az adócsalásnál is ez érvényes, tehát az adócsalás is beletartozik az irányelv hatájába. A nemzetközi standardokat illetve az egyik legnagyobb változás az, hogy itt sokkal nagyobb hangsúly kerül a kockázatalapú megközelítés. A kockázatalapú megközelítés azt jelenti, hogy meg kell vizsgálni a konkrét kockázatokat az adott vállalkozásban, szektorális, nemzeti, illetve nemzetek fölötti Európai Uniós szinten is, és az intézkedéseket a kockázatokhoz kell illeszteni. A kivételeknél, amelyekre az irányelv kitér, nem javasoljuk azt, hogy ezeket tartsuk meg, hanem azt javasoljuk, hogy inkább térjünk át a kockázatalapú megközelítése, kockázat elemzések készüljenek, annak érdekében, hogy tényalapú felmérés készüljön a kockázatokról, illetve hogy a pénzmosás ellen megfelelő intézkedésekkel lehessen fellépni. Úgy érzem, hogy ez nemzetközi szinten az egyik legfőbb fejlemény, és a javaslatunkban is kitértünk erre. Ami a rugalmasságot illeti, illetve a bizonytalanságokat, mivel itt egy új intézkedésről van szó, az Európa pénzügyi felügyeleti hatóságokat is iránymutatásokkal láttuk el, illetve a függelékben is szerepelnek bizonyos tényezők, amelyek alapján a kockázatfelmérés el kell, hogy készüljön. És a jövőben egy nem nyitjuk tovább ezt az irányelvet, de először meg kell vizsgálni a konkrét eh, kockázatokat, utána lehet beszélni a különböző adaptációkról, illetve derogációkról. Dolgoztunk ezen kívül olyan területeken, amikor nekünk, illetve az adott egységnek kell megállapítania azt, hogy ki az a természetes személy, aki az adott alap mögött áll. Itt 25%-ra tettük ezt a küszöböt, tehát a beneficial ownership esetében itt meg kell vizsgálni a teljes vállal, vállalkozást, tehát azokat, akik az első szinten helyezkednek el ebben a struktúrában, és fel kell menni egészen addig, amíg ki lehet mutatni egy adott cég, illetve alap mögött meghúzódó természetes személyt. Erre kitértünk a javaslatban. Az adatvédelemre is ki szeretnék néhány gondolatban térni. Itt különböző előírásokat kell egyensúlyba hoznunk, hiszen a pénzügyi tranzakciókat és az ügyfeleket érintő adatokról van szó a pénzmosás elleni küzdelemben. Tehát az, hogy meg tudjuk-e akadályozni a pénzmosást, az az adatcsere sikerességétől is függ. És itt létezik egy nagyon fontos alapvető jog, és természetesen az adatvédelem, a javaslatban, miután tüzetesen megvizsgáltuk ezt a témát, a bizottságban mérlegeltük a lehetőségeket, arra következtetésre jutottunk, hogy a jelenlegi adatvédelmi keret, illetve ennek áttekintése a megfelelő motorja ennek a folyamatnak, illetve megfelelő záradékokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a pénzmosás ellen küzdelem jegyében kezeljük az adatvédelmet is, tehát a jelenlegi adatvédelmi keretet jelenlegi formájában hagyjuk a pénzmosás elleni küzdelemben is. Bizonyos tisztázásokra volt szükség, és ezek preambulum bekezdésekben szerepelnek, ez itt is igaz, itt sikerült néhány pontot tisztáznunk, például azt, hogy a pénzmosás elleni küzdelem és a terrorizmus finanszírozása közérdek, és ezt az összes tagország elfogadta. Ennek természetesen az adatvédelemre is kihatása van, hiszen az adatvédelem alapján történhet meg az adatok cseréje is. Tisztáztuk azt is, hogy a bankok által gyűjtött adatokat nem lehet kereskedelmi célokra felhasználni, tehát a cél korlátozott, és ezt a javaslat szintén tartalmazzam. Az utolsó megjegyzésem. Létezik egy terjedelmes fejezet a pénzügyi szankciókról, ez követi a bizottság általános elképzeléseit, és nem régiben eh, a CRD4, illetve négyesen belüli javaslatokhoz illeszkedve alakítottuk ki a pénzügyi szankciókra vonatkozó javaslatainkat. De, mint említettem, ez illeszkedik a bizottság korábbi eh, eh, pénzügyi jogalkotási előírásaira, és azt gondolom, hogy ezekkel a megjegyzésekkel le is zárnám a mondandómat. Köszönöm. And now I turn to the rapporteurs, uh, Mrs. Sargentini. Thank you, Chair. Sargentini asszony. Köszönöm, elnök asszony. Hány percem van? Mikrofont kérnénk az elnöknek. Azok, tehát nem az én perceim, akkor próbálom kicsit összesűríteni a mondani valómat. Először is szeretném az irányelv címét felolvasni. Pénzügyi rendszerek felhasználásának megelőzése pénzmosás és terrorizmus finanszírozás céljából. Nagyon fontos, hogy itt a Libe szakbizottságban tudjuk azt, hogy mi ennek az irányelvnek a teljes címe, azon vita fényében is, amelyet a gazdasági szakbizottságban folytatunk. Bűnözésről van szó, komoly büntettekről és terrorizmusról. Ez a mi hatáskörünkhöz tartozik ez a terület. Nagyon fontosnak tartom a vitában megnézni, hogy hogyan tudunk egyensúlyt találni hatékony módon a pénzmosás elleni küzdelem, a terrorizmus finanszírozása ellen és másrésztről, amit a bizottság is elmondott, tiszteletben tartsuk az adatvédelmi előírásokat. Szeretném a kockázatalapú megközelítést részletesebben tanulmányozni, amelyet a bizottság javasol, hiszen természetesen ez itt a két fontos pólus. Ami az én saját terveimet illeti, szeretném elmondani, hogy azt gondolom, hogy a beneficial ownership tájékoztatás kérdéséről kellene még beszélni. Biztos, hogy az átláthatósági és bizalmi kérdéseket meg lehet oldani, de csak akkor, hogyha tudjuk, hogy kivel tárgyalunk. Nem csak, hogy a vállalat tudja, hogy kinek a tulajdonában van ez az adott egység, hanem a közvéleménynek is tudnia kell erről, és éppen ezért a lehető legátláthatóbban kell biztosítani ezen jellegű tájékoztatásokat, és én személy szerint is azt szeretném elérni, hogy az állami nyilvántartásban meglévő információkkal kapcsolatban ezt a megközelítést alkalmazzuk. Miért is fontos, ennyire fontos, hogy a pénzmosás ügyével foglalkozzunk? Néhány adatot ismertetnék. A pénzmosásban érintett pénzösszeg 1,6 ezer milliárd euró volt tavaly, és elnézést, javítja magát az előadó. Az ENSZ kábítószer ellenes ügynöksége szerint a teljes globális növekedés GDP-nek 3,6%-át érinti ez az összeg. Az EU-ban 860 milliárd euró ö, megy keresztül illegális pénzügyi tevékenységeken évente, és hát ezzel az összeggel nagyban lehetne segíteni a gazdasági válságból való kilábalásban. Nagyon fontos, hogy a Krim szakbizottságban is elhangzott, ott volt egy nagyon komoly konferencia a pénzmosásról, és tegnap az Ekon szakbizottságban szavaztak az adó elkerülés kérdéséről, adó elkerülés és az adóval kapcsolatos büntet, büntények elkövetése, ez két külön dolog, de meg kell határoznunk, hogy mi is ez a tax crime, tehát az adóval való bűnözés. Az Amsterdami Egyetem egyik professzora azt javasolta, hogy más megközelítést alkalmazzunk. Tehát a gazdasági válság idején nagyon fontosnak tartom, hogy az adócsalás ellen fellépjünk, és nagyon pontosan megnézzük, hogy ez az irányelv is foglalkozik-e az adócsalással, az adó elkerüléssel, hiszen nem hiszem, hogy bármilyen politikusnak problémás lenne betartatni azt, hogy az emberek befizessék az adókat, amelyre kötelezik őket. Még néhány pontra kitérnék, utána pedig befejezem a hozzászólásomat. Tehát még egyszer elmondanám. A legjobb módja annak, hogy a pénzmosást elkerüljük és a terrorizmus finanszírozást elkerüljük, az, hogy tudjuk, hogy kivel ö, folytatunk ügyletet, hogy ki a tulajdonos, és hogy milyen kockázatok vannak. Nagyon sok nyomozást azt gondolom a nyilvános hozzáféréssel meg lehetne könnyíteni és el lehetne kerülni. A Deveszak Bizottság tagja is vagyok, és azt gondolom, hogy ha megnézzük, hogy bizonyos vállalatok a világon máshol próbálnak jobb, kedvezőbb adófeltételeket keresni, én ezt rendkívül cinikus hozzáállásnak tartom, és pontosan a fejlesztési szakbizottság hatáskörének fényében nagyon fontosnak tartom, hogy biztosíthassuk, hogy a vállalatok és a természetes személyek, akik megpróbálják így a pénzüket átmosni, az EU-n kívül is megakadályozok őket ebben. A bizottság felé lenne egy kérdésem. Amikor a beneficial ownership fogalmával foglalkozunk, és hogyha ez a tulajdonos az EU-n kívül található, akkor van-e nekünk bármilyen lehetőségünk arra, hogy ezt nyilvánosságra hozzuk? Egy másik kérdésem a bizottság felé. A kockázat alapú megközelítés alapján nekünk, demokratikusan megválasztott politikusoknak, hogyan lehetséges ellenőrizni, hogy ezt hogyan teszik, és hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a demokrácia az adatvédelem feltételeit betartják. Az európai felügyelő hatóságok a pénzügyi szempontból nyomon kell, hogy kövessék, hogy hol találhatóak ezen területen az adatvédelmi szervek. Remélem, hogy nagyon jó lesz az együttműködés Timothy Kirkhoppal, aki az ehhez a kérdéshez kapcsolódó másik jelentésen dolgozik, és több árnyék jelentéstevővel is együttműködünk majd természetesen az egyes frakciókból. És a segítségüket kérném, hogy biztosíthassuk, hogy a polgári szabadságjogok elvei tiszteletben tartsuk, és hogy gyorsan elkezdhessük a munkát, hiszen az Econ szakbizottság miattban folyó viták miatt nem vagyok biztos abban, hogy gyorsan hozzákezdhetünk a munkához, pedig nagyon nagy szükség lenne a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni komoly anyagra, joganyagra ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Kirkhope úr. Elnök asszony, először is szeretném egyértelművé tenni, hogy Magától értetődő, hogy az a két kérdés ezen szakbizottság hatáskörébe tartozik. Tudom, hogy van egy másik érvelés is, de hát kétség kívül, hogyha meghallgatjuk a bizottságot, és hogyha elolvassuk a témát, akkor egyértelmű, hogy ennek az a célja, hogy nagyon komoly bűnfenyegetettség ellen lépjünk fel, és ezért nagyon fontos, hogy a LIBE maradjon az illetékes szakbizottság. Én szürke eminenciásként technikai kérdésekkel fogok foglalkozni. Sargentini asszony a szexibb kérdéseket fogja lefedni, úgyhogy ő majd a szórakozást kapja, én pedig a problémás részeket, hiszen én a pénzmosási megállapodásokat kell, hogy megvizsgáljam, és hát már az Egyesült Királyságban is problémába ütközök, hiszen az ottani hatóságok úgy döntöttek, hogy az erre vonatkozó szabályozások túlságosan megterhető, megterhelők már-már nevetségesen azok, különösen a kisbefektetők szempontjából, vagy azok szempontjából, akik nagyon alacsony szinten próbálnak bekerülni ebbe a körbe. Tehát az arányosság rendkívül fontos. És hát Sargentini asszonynal majd küzdelmeket is fogok folytatni, hiszen ő az én jelentésemmel kapcsolatban árnyék jelentéstevő, én pedig az övővel kapcsolatban vagyok Shadow, tehát ez egy rendkívül fontos kapcsolat közöttünk. Én minden tőlem telhetőt megteszek, hogy pozitívan dolgozunk együtt. És lenne két általánosabb megjegyzésem. Még egyszer szeretném elmondani, hogy biztosítanunk kell azt, hogy nem szabad, hogy nevetségesen megterhelő legyen, ami ennek a munkának a végeredmény, végeredménye lesz a kisbefektetők szempontjából. Ugyanakkor tudnunk kell róla, és biztos, hogy mi magunk tudunk erről, hogy itt milliárdokról van szó. Az asszisztensek egy statisztikát előállítottak. Könnyű persze azt felfogni, hogy mennyi egy, egy milliárd euró, de hogy a szervezett bűnözés mennyibe kerül az európai adófizetőknek, hát nézzük meg a korrupciót, hogy az milyen ö, óriási teher és fék a gazdaságunkon. A pénzmosás csak egyik aspektusa, de talán a legcinikusabb aspektusa ennek. Ö, mindenkire rábízom, hogy ezt értelmezze. 1,2 ezer milliárd euró és hát ma reggel ezt az ezer milliárd eurót is nehezen tudtam értelmezni, hogy ez mennyi is, ez az összeg. Ha jól tudom, akkor ez a trillió az nem ezer milliárd, csak száz milliárd, de minden esetre 1,2 trillió euróba kerül nekünk a pénzmosás évente. Ez nem egy egyedülálló vagy teljesen elszigetelt jelenség, hiszen ehhez kapcsolódik az emberkereskedelem, terrorizmus, kábítószerkereskedelem és fegyverkereskedelem is. A legjobb módja annak, hogy az ezzel foglalkozó bűncsoportokat megállítsuk, az, hogyha megfosztjuk őket a pénz forrásuktól. Nagyon sok pénzügyi központ, amelyet ezen büntettek leginkább érintenek, az Európai Unión belül találhatóak kereskedelmi partnerekkel nagyon fontos biztosítani, hogy az EU-ban megmaradjon a befektetési bizalom, és az egységes piac növekedéséhez szükségünk van olyan jogalkotói eszközökre, amelyekkel megelőzhetjük, és utána akár büntethetjük az elkövetett bünteteket határon átnyúló jellegű ez a jelenség. A bűnözők nem határokon belül működnek, különösen, hogyha pénzt kell átjuttatniuk más területekre. Tehát jó szabályozásra, átláthatóságra, számonkérhetőségre van szükség. És, mint már mondtam, egyértelműnek kell lenni, nem szabad túlterhelni azon személyeket, akiknél nincsen erre szükség. Azt gondolom, hogy ez a két kérdés eléggé összefonódik, hiszen az egyik a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával foglalkozik, és ezt tovább viszi, de az én konkrét területem az alapok transferje, ez egy rendkívül komoly kérdés, és nagyon komolyan veszem az pénz átutalásokkal kapcsolatos területet, hiszen további kockázat alapú eljárásokat fogunk bevezetni, ami a pénz átutalások felfüggesztését vagy végrehajtását illeti, és talán ehhez további információkra is szükségünk lesz, és azt garantálnunk kell, hogy egyértelműen nyilvánosságra hozzuk, hogy milyen jellegű büntetésekkel jár egy adott szabálysértés vagy jogsértés. Úgyhogy rendkívül elővigyázatosan fogom megfogalmazni az anyagot, hogy megpróbáljak egyensúlyt kialakítani, és azért, hogy Sargentini asszony és én magam is olyan ö, anyagot tudjunk létrehozni, amely valóban hasznos, figyelembe veszi a bizottság javaslatait is. Nagyon örülök, hogy ezt a feladatot megkaptam. Remélem, hogy ezzel tisztáztam, hogy mik az én érzéseim. Wish you a good relationship. <laughs> Igen, nagyon jó kapcsolatokat kívánok ápolni a két jelentéstevő között. Megnyitom a vitát. Az első a képviselő Mátyú asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a néppárt nevében az Európai Bizottságnak, és Frank Engel úrnak a nevében szólok, aki sajnos ma a néppárt részéről nem tud itt lennünk, ő a Shadow, és a pénzmosás elleni irányelvről szól, nagyon várjuk. Óriási eltérések vannak a pénzmosás elleni küzdelemben a tagállamok között, számos jelentésben kiemeltük ezt, és egyenlőre a bűnelkövetők profitálják ezt a helyzetet. Múlt kedden a krimbizottságban szintén a pénzmosás kérdését jártuk körbe a bűnszervezetek gyakorlatairól beszéltünk. Minden egyes tagállamban probléma ez, így együttesen kell fellépnünk. A Krim szakbizottságban az Európai Bizottság egy tanulmányát hallgattuk meg. Volumen szempontjából a nagyországok Franciaország, Németország, Anglia és Hollandia nagyországjai legvonzóbbak a bűnelkövetők számára és GDP vonatkozásában a kis országok, Ciprus, Lettország és más kicsiny országok, ahonnan a pénzmosás és ahova a pénzmosás pénzösszegei eljutnak valóban válság idejében, még inkább szigorúan kell fellépnünk. Üdvözlöm tehát ezen intelligens kockázat alapú megközelítést a, szakbiz- a bizottság részéről. A hatály kiterjesztését is üdvözöljük. Már valóban a szerencsejátékok hatály alá vonása is ideje volt, hogy megtörténjen. Ez a szakbizottság részéről azt is üdvözlöm, hogy valóban a hatékony jogosultakra is kiterjed a hatály. Nem lehetne egy, viszont egy kicsit tovább menni, ami a kockázat elemzést érinti a pénzügyi szakemberek részéről, de más szakterületeket nem lehetne bevonni, de például az ügyvédeket, vagy a közjegyzőket. Azon is eltűnődöm, hogy a javasolt módosítások hatékonyak -e elég, és gyakorlatba átültethetők-e. Jó lenne talán olyan banki adatbázisokat összeállítani, amelyeket a hatóságok, illetékes hatóságok tudnának kialakítani, és az ö, ilyen úgynevezett valós beneficial ownership kerülne be ebbe az anyagba. Fontos, hogy ahogy a francia aktuális események is mutatják, ezen pénzmosási kérdésekről tisztázzuk a még tisztázandót. Remélem, hogy nem csak az új pénzfizetési eszközök kockázatairól beszélünk ebben az új anyagban, mint ahogy arra a GAF is rámutatott, jobban kell ellenőrizni. Ez sajnos a nem együttműködő országokra nem tér ki az Európai Bizottság szövege, valóban a fekete listája a Gafinak nem működik, csak Irán és Észak-Korea szerepelnek ezen fekete listán, ez nem elégséges. Közös politikákra van szükségünk annak érdekében, hogy a problémát valóban megoldhassuk, miért ne lehetne ezt egy európai közös fekete listán keresztül megoldani. Köszönöm az Európai Bizottságnak, hogy kezdeményezésének hála valóban építő jelleggel léphetünk föl a pénzmosás európai problémája ellen. Boszkord asszony. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony, jó magam árnyékelőadók vagyok, árnyékelőadó vagyok e két jelentéssel kapcsolatban. Egyet értek Kirkop által elmondottakkal, ami azt illeti, valóban szerintem, és mi vagyunk az illetékes szakbizottság, és mindent el kell követnünk, hogy megvédjük saját érdekeinket, és hogy ez a dosszié ne kerüljön át az ekonhoz. Néhány kérdésem lenne például a fogalom meghatározásokkal kapcsolatban. Csatlakozom Kirkop úr által elmondottakhoz, tehát, hogy valóban ügyelnünk kell arra, hogy ne túl komplex dossziét állítsunk össze, és a kis pénz átutalások esetében nehogy túlzottan megterheljük az átutalókat. Egyre komplexebbé, összetettebbé válik ez a kérdéskör, és tudatára kell ébrednünk annak is, hogy valóban milyen szankciókat kívánunk érvényesíteni. Ha valakit ugyanis rajta ö, tehát mm, valakit rajta kapunk azon, hogy elkövetett egy ilyen bűncselekményt, akkor milyen szankciókkal élünk? Országonként változó egyenlőre ez a helyzet, és lehet, hogy a pénzátutalások és a pénzösszegek is majd így országról országra vándorolnak, hogy megkerüljék ezt a helyzetet. Először is nem csak elvekben kell nagyon szigorúnak lennünk, hanem az alkalmazás, a végrehajtás, így a szankciók érvényesítése terén is ugyanilyen következetesnek kell lennünk. Szükséges továbbá, hogy a rendszer valóban elrettentő legyen, mindazok számára, akik az ilyen bűn elkövetések csábításában élnek. A terrorizmus finanszírozására térjünk most át. Tudjuk minnyáján, hogy számos irányelv létezik már a területen számos jogi aktus a terrorizmus elleni küzdelem végrehajtására. Egyre inkább az az érzésem és benyomásom, hogy igen szétforgácsolódott a helyzet, ha hatékonyan akarunk a terrorizmus ellen fellépni, akkor számos alkalommal rádöbbenünk arra, hogy mennyire fontos a megfelelő együttműködés e téren. Ez a jó együttműködés, tehát a kulcs fontosságú üzenet, úgyhogy azon is eltűnődöm, hogy valahol egy általános uh, ernyő jellegű keretre nem lenne szükségünk azért, hogy valóban hatékonyan lépjünk fel a terrorizmus ellen. Ezt az Európai Bizottság felé intéztem ezt a kérdést. Ami az adatvédelmet illeti, bevezetőjében a bizottság képviselője elmondta, hogy a rendszer már létezik, azt kiigazították, magát az irányelvet is, amely már alkalmazott irányelv. Lehet, hogy ez egy jó dolog önmagában, de hogyan lehet biztosnak lenni abban, hogy a jelenleg létező biztonsági rendszer jól működik, és működik majd egyáltalán? A bizottság továbbá eltűnődötte már, elgondolkodott-e azon, hogy mit teszünk majd a tanúk védelmének érdekében. Üdvözlöm továbbá hogy a szövegbe bekerült a szerencsejáték is, a pénzfogadások kérdése is, és hogy az irányelvben ezek a kérdések is léteznek. Bronxúr. Yes, I have the great sympathy with the content. Egyetértek a tartalommal a magyarázó memorandumban. Természetesen minden típusú pénzmosásra fényt kell deríteni, meg kell akadályozni, illetve a jogellenes cselekményeket nem szabad megengedni a legitim ügyletekben. És nem szabad megengedni, hogy ebből terrorizmust finanszírozzanak. A kérdés az, hogy ezt hogyan akadályozzuk meg. Hát igazából nem innét kellett volna kiindulni. Aki a magyarázó memorandumot írta, frissítő módon úgymond tisztességes volt. Az akadályok elhárítása nem csak a legitim ügyleteket segíti elő, hanem a terrorizmus finanszírozását is. Schengeni egyezmény alapján a határok megszüntetése amelyhez szerencsére Nagy-Britannia nem csatlakozott, illetve a közös pénznemhez sem, megkönnyítették a terrorizmus finanszírozását, a pénzmosást és egyéb bűncselekményeket a határellenőrzéseknél, nem kell visszatérni a Schengeni Egyezmény előtti időszakra, nem kell, hogy ezek eh, beavatkozó jellegűek legyenek, és nem kell megállítani minden autót. Viszont néhány eh, ellenőrzés megakadályozhat más bűncselekményeket. Természetesen az Európai Uniót, vagy az egységes pénzet, az egységes eh, belső piacot nem okolhatjuk a pénzmosásért. Az Egyesült Királyságban van egy véletlenszerű összhang az érzékeny területek között, ahol drogkereskedelem történik, illetve olyan helyek között, ahol nincsenek ügyfelek. Illetve vannak olyan taxi vállalkozások is, akik nem szednek be pénzösszegeket. Köszönöm. Thank you, Mr. Bronx. Now back to the rapporteurs. Uh, Köszönöm, Bronx uh, úr. Sargentini asszony parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Azt gondolom, hogy rövid tudok lenni. Köszönöm Kirkop úr felvetését a trillióval kapcsolatban. Én is el fogok erről gondolkozni, hiszen nekem sem könnyű kitalálni azt, hogy ez mennyi pénzt is jelent. Matyő asszony, Boszkurt asszony és Bronz úr megjegyzéseit, tehát a Kirkapur megjegyzéseit eh, hallgatván nagyon sok jó indulatot hallottam ki ezekből a megjegyzésekből a jó jogalkotás érdekében. Matyő asszony azt mondta, hogy egy közös megközelítés van szükség az adócsalás elleni küzdelemben, illetve ez erőteljesebb kell, hogy legyen. Én ezt jegyeztem. Azt gondolom, hogy itt uh, ugyanazon az úton járunk. Megjegyzéseiket hallgatván, illetve ha megnézem a feladatot, ami előttünk van, arra invitálok mindenkit, hogy a javaslatait küldje el hozzám. Ne várják meg, amíg én készítek majd első javaslatot, hiszen jelenleg az Ekonnal még egyezkedés folyik. Kérem, hogy osszák meg velem a véleményeket, és kezdjük el a közös munkát. Köszönöm, Kirkopúr! Ami az utolsó javaslatot illeti, Sargentini részéről, ezt csak támogatni tudom, a megjegyzéseket hallgatván, amelyek mind nagyon pozitívak és segítőek voltak, vissza szeretnék térni a következő pontra. Ha megnézzük a pénzmosással kapcsolatos korábbi eseményeket, Nagyon sok szempontból általános fogalmakban véve jó javaslatokat tudtunk készíteni, viszont a tagországok ezeket különböző módon értelmezték néha a KKV-k hátrányára, és azt gondolom, hogy ez igaz a nagy-britanniai hatóságokra, nem csak a hatóságokra, hiszen minden típusú bizonytalanság, illetve általános előírás úgymond kifogás a hatóságok számára, de a pénzintézetek számára is, mindenféle pénzintézet számára, ahhoz, hogy megváltoztassák struktúráikat, például arra, hogy a döntéshozatali folyamatokat feljebbi szintre vigyék, és egy checklist, checklistát ké, listát készítenek, függetlenül attól, hogy ennek van-e értelme vagy sem, illetve hogy ez fontos a pénzmosás elleni küzdelem számára vagy sem. Nagy-Britanniában ez igaz, és a kisvállalkozások, akik jót tesznek, nem rosszat, teljesen aránytalan terheket rónak rájuk ezzel a hatóságok. De hát bármilyen javaslatot is készítünk itt, fontos, hogy segítőek legyünk a magyarázó memorandumban is. Tehát pontos, hogy, fontos, hogy megmagyarázzuk azt, hogy mi az, amit várunk viszont a tagországoknak adjunk rugalmasságot is, viszont fontos felhívni a figyelmüket arra is, hogy nem kell mindig egy óriási nagy kalapácsot elővenni a kisvállalkozásokkal szemben és a fejükre csapni, amikor más módszerek is vannak. Tehát ez gyakran kifogásként kezelik a tagországok, és fontos, hogy ezt ne engedjük meg és hogy fontos, hogy ők a büntetés helyett segítsék a kisvállalkozásokat. Köszönöm, Kirkop úr. A bizottság szeretné ezt bármilyen kiegészíteni. Mrs. Chairman, just in, in view of the time, very quickly, because there were... Nagyon rövid az időnk, számos kérdés hangzott el. Elnézést kérek, hogy nem tértem ki eh, külön az irányelvre, de ez egy technikai jellegű kérdés, viszont mindannyian tisztában vagyunk az pénzmosás elleni kerettel. Elhangzott egy eh, kérdés a beneficial ownership kapcsolatos információról az EU-n kívül. A Sargentini asszony tette fel ezt a kérdést, természetesen nemzetközi eh, munka folyik az FITF-fel, és ők is hasonló szabályokat alkalmaznak annak érdekében, hogy beazonosítsák a tulajdonosokat. Tehát, hogyha az EU bankokkal szeretne ügyletet folytatni, akkor az EU-nak kell megtalálnia az adott cég, a harmadik országból érkező adott cég beneficial ownership-jét. És ami az adminisztratív akadályokat illeti, mi azt javasoljuk, hogy az EU-ban székelő cégeknek rendelkezniük kell ezzel az információval. Viszont az EU-n kívülről érkező vállalkozásoknál az FIT adataira kell támaszkodni. Hogyan lehet a kockázat alapú megközelítéshez csatlakozni? Sargentini asszony erre kitért megpróbálunk dolgozni, úgy dolgozni, hogy nyitott módon tegyük ezt. Hangsúlyozni szeretnék egy pontot, a kockázat alapú megközelítés, különösen amikor nemzeti, illetve szupranacionális szintről van szó, akkor itt nincs szó személyes adatok továbbításáról, hanem egy magas szintű kockázat elemzésről, amelyek különböző műveletekhez kapcsolódnak. Tehát én ezen a szinten nem látom azt, hogy ennek hatása volna jelentős mértékben az adatvédelemre, ami a különböző entitik szintjét illeti. Mi azt várjuk, hogy ezek a pénzintézetek tiszteletben tartsák ezeket a szabályokat, illetve a nemzeti adatvédelmi hatóságok is. Elhangzott még egy kérdés Boszkúrt asszonytól ami a terrorizmus elleni küzdelmet illeti, illetve azokat az intézkedéseket, amelyeket a bizottsághoz. Itt fontos hangsúlyozni azt, hogy mi itt egy nagyon fontos aspektussal foglalkozunk a pénzmosásnál és a terrorizmus finanszírozásánál, viszont mi itt a finanszírozást helyezzük előtérbe, és együttműködünk a bizottságon belül azokkal a kollégákkal, akik ezzel a témával foglalkoznak. Viszont más aspektusokra nem térnénk ki. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a bizottsági szolgálatok között nincsen koordináció, hiszen más DG-ből érkező kollégák itt ülnek mellettem, és velük együtt próbálunk meg koordinálni. Az utolsó megjegyzésem az általános témával kapcsolatban Kirko úr tért ki erre, teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy ezt a keretet nem szabad használni arra, hogy felesleges terheket rójunk a vállalkozásokra, hiszen mi vagyunk a belső piaci főigazgatóság, tehát ezt az aspektust szem előtt tartjuk, viszont szóval fontos egyensúlyt találni, és ez a titok nyitja. Na, Köszönöm szépen. Akkor a következő napi rendi ponthoz érünk. Eszmecsere a kiberbiztonsági irányelvről. Schlechter kolléga az előadó, meg is adom neki a szót. Aztán megnyitjuk a vitát. Köszönöm szépen. Egy példával kezdeném. Idén korábban komoly esőzések voltak. Dorsebb városban, egy svéd közép méretű városban, és elárasztotta a víz a pincéket, és ezért a délfelé induló vonatok három napig nem indulhattak el. Ez az egyik példa arra, hogy mennyire fontos a kritikai fontosságú infrastruktúra és annak védelme. E, egy városban, hogyha a pincékben lévő számítógépeket elárasztja a víz, akkor egész Dél-Svédországban leáll a vonatközlekedés. Ez a tervezés szempontjából elfogadhatatlan. Ma a kiberbiztonsági kérelmek e, telekom cégektől érkeznek, és a személyes adatok védelmére koncentrálunk elsősorban, és a mostani szabályozások is ezzel foglalkoznak elsősorban. Lehetne még egy másik intézkedést is felhoznom a korábbi kezdeményezések közül. A Telekomon túlmenően a kritikai információs infrastruktúra védelmével kapcsolatban 2009-ben született egy anyag, és az Európai Hálózat Biztonsága 2010-ben, és a következő lépés a globális kiberbiztonság felé 2011-ben született erre vonatkozó anyag. Ez mind egy irányba mutat. A jelenlegi irányelv tervezetnek én úgy gondolom, hogy két arca van. Az egyik, amit megerősítenek, és a tanács következtetésének megfelel a kiberbiztonsággal kapcsolatban, ez a katonai fenyegetettség és a szándékos támadások. És hát van a kiberbiztonságnak egy másik arca is, amikor is bűnözőket próbálunk felderíteni. De azt gondolom, hogy hiányzik egy rész, és valószínűbb, hogy bekövetkezik ez a jellegű kockázat. Az az, hogy miért is nem készülünk fel a nem szándékos ö, fennakadásokra. Amikor kiberbiztonságról beszélünk, Eddig a személyes adatok védelmére és hasonló esetekre koncentráltunk, de hát vannak nem szándékos ö, ö, problémák is, ami miatt esetleg a szolgáltatások ö, nem lesznek lehetségesek. A bizottság készített egy kérdővet arról, hogy az emberek mit éreznek fenyegetésnek, és hol gondolják, hogy nagyobb védelemre szorulunk leginkább ebből a kérdőből az derül ki, hogy a bank és a pénzügyi szektor, az energia területei és a közlekedési infrastruktúra az, amelyel kapcsolatban ezt a fenyegetettséget vagy kockázatot érzik. Tehát maga a javaslat azt kéri, hogy vezessünk be azt, hogy a tagállamoknak van, legyen ö, számítógépes ö, vészhelyzet reagáló csapatuk, és hogy a, az informatikai biztonságot erősítsék meg. És körülbelül 40 ezer vállalattól kérjük azt, hogy biztonsági auditoknak vessék alá magukat, és a saját alapvető szolgáltatásokat érintő balesetekről számoljanak be. De hogy ez konkrétan mit is jelent, az nem egészen egyértelmű, hiszen nagyon sok részletről végrehajtási aktusokban és delegált aktusokban döntünk, és hát ezt akarom én mondani, hogy itt kettős fókusz van. Egyrészt a tanács két, évvel ezel, két nappal ezelőtt elfogadta, hogy kiemelje, hogy a polgári szabadságjogat, az egyéni jogokat és az adatvédelmet milyen fontosnak tartja. Ugyanakkor egyfajta ilyen katonai logikát vezetünk be a kiberbiztonságba, hogy mi az, ami bizalmas jellegű, és mi az, ami a közvélemény számára nem hozzáférhető. Azt gondolom, hogy bizt- egyrészt tisztázni kell, hogy mi azt akarjuk, hogy a hálózatinformáció ellenálló képessége jobb legyen. Tehát attól függetlenül, hogy szándékos vagy nem szándékos fenyegetettségről beszélünk-e, hogy egy külföldi hatalom próbál megtámadni szándékosan minket, egy hacker, vagy egy teljesen véletlenszerű támadás lesz, Hát az én országomban a legutóbbi problémák pont ilyen nem szándékos hálózatbiztonsági problémákból adódtak. Tehát Jobban ki kell egyensúlyozni ezt a két területet. És biztosítanunk kell, hogy miután 40 ezer vállalat hoz létre ilyen struktúrákat, fontos, hogy minden egyes lépésben védhessük a szabadságjogokat és az egyes egyéni jogokat. Tehát e, éppen ezért több dolgot kellene tisztázni már most, és ne hagyjunk mindent, vagy olyan sok mindent a végrehajtó aktusokra, azért így pontosabban meghatározhatjuk már most a korai szakaszban, hogy mit akarunk elérni. Azt hiszem, hogy ennyit akartam mondani, de még ellenőrzöm, hogy valamit kihagytam-e. Igen, még valami kimaradt. Ma a telekomvállalatoknak be kell számolniuk, hogyha olyan incidensek voltak, amelyek az, az adatvédelmet befolyásolhatják. Nos, az ilyen incidens bejelentési kötelezettséget ki akarják bővíteni, de én úgy gondolom, hogy nincsen olyan egy nagyon szoros kapcsolat ezen incident jelentéstétel és a megelőző jellegű intézkedések bevezetések között, és én ezt szeretném kiemelni és megerősíteni ezt a kapcsolatot. Most, hogy ezen vállalatokat kötelezzük arra, hogy a megfelelő belső struktúrákat létrehozzák azért, hogy értsék az adatvédelmet és az egyéni szabadságjogokat. Nos, azt gondolom, hogy ezen a területen a mi szakbizottságunk sokat tehet. És az IMCO és az ITRE között a hatáskör kapcsán vita alakult ki. Az IMCO nem szeretné, hogyha ezt a küzdelmet folytatnánk. Én azt gondolom, hogy mi folytassuk az elkezdett küzdelmet. Elnök, köszönöm, Slitek képviselő. Elnézést, hogy az imént nem helyesen ö, mondtam ki a nevét. A bizottságtól kérdezem, hogy szeretném most hozzászólni, utána pedig a képviselőknek megadom a szót. Igen, tehát a bizottságnak adom meg a szót. Üdvözlök mindenkit, Giuseppe Abamonte vagyok. A bizottságnál az ezzel foglalkozó egység vezetője vagyok. A mi egységünk felelős a kiberbiztonsági stratégiáért és a hálózati és információs biztonsággal kapcsolatos irányelv javaslatáért. Nagyon fontos kiemelni elsőként, hogy ez az irányelv mindenféle kockázatokra, fenyegetésekre és incidensekre alkalmazandó, amelyek megkérdőjelezhetik, vagy ronthatják az ellenálló képességét és az integritását az ilyen hálózati és információs rendszereknek. Tehát a szándékos események, például, amit már megemlített, a nem szándékos események, mint például az áradások nagy esőzések után, vagy valamilyen istencsapás, vagy valamilyen probléma a hálózat karbantartásával kapcsolatban. Nos, ezekre is kitér a javaslatunk, úgyhogy szeretném a kockázat definícióját elmondani. Ez egy incidens, amely a 3.3.4-es cikkben található. Ez azt jelenti, hogy a kockázat bármi olyan körülmény vagy esemény, amelynek potenciálisan káros hatása lehet a biztonságra és ezt már a magyarázó feljegyzésben is elmondtuk, hogy mindenféle incidensről és eseményről beszélünk, nem csak rosszindulatú támadásokról. Ez az első pont, amit ki akartam emelni. A második, hogy jogosan kiemelte, hogy itt a hálózati és információs rendszerek ellenálló képességéről beszélünk, amelyek működése nagyon fontos ahhoz, hogy a társadalmunk is megfelelően működhessen. Tehát ilyen kritikai jelentőségű infrastruktúrákról van szó, éppen ezért akár a banki szektorban működő vállalatoktól, a fő internetes vállalatokig érintettek a vállalatok, hiszen ezeknek a szolgáltatása nagymértékben függ az ICT rendszerektől, tehát a hálózat és információs rendszerektől. Ezért azt akarjuk garantálni, hogy technikai és szervezeti lépéseket vezetünk be, azért, hogy az ellenálló képességet és ezen hálózatok bizalmas, megbízható működését tudjuk garantálni, hiszen hogyha a kontextus jelenleg az, hogy egyre nagyobb a kockázat, akkor ezen kockázatoknak nő az esetleges kihatása a gazdaságra és a társadalomra is. Éppen ezért nagyon fontos kialakítani egy olyan kultúrát, amelyben fontos az, hogy felkészültek legyünk és reakcióképesek. Fel kell készülnünk tehát abban, hogy hogyan lehet beazonosítani és dimenzionálni ezen kockázatokat a rendszerekben, és a reakcióképesség szempontjából pedig fontos, hogy az eseményre tudjunk reagálni, és utána a hatásokat tudjuk csökkenteni. Az irányelvnek ez az egyik célja. A másik célja pedig polgári jellegű, egyáltalán nem katonai. Létre akarjuk hozni a feltételeket ahhoz, hogy az együttműködés Európában lehetséges és mindenre kiterjedő legyen. Ezt egy pár szóban részletezném, ha megengedik, hiszen tényleg ez nagyon fontos része, kulcseleme a javaslatnak. Jelenleg a kapacitás szint, polgári kapacitás szint, tehát a hálózati és információs biztonság szempontjából a kapacitás nagyon nagy mértékben eltér az egyes tagállamok között. Körülbelül 10 tagállamnak van jó kapacitása a megelőzés és a reakcióképesség szempontjából, például az északi országok, az Egyesült Királyság, Hollandia, ők a legjobbak ebből a szempontból. És hát vannak olyan országok, hát mi négy csoportra osztottuk a tagállamokat a hatástanulmányban, tehát azért több olyan ország van, ahol a kapacitás szint messze nem éri el az északi és nyugati országok szintjét. Mi is ennek az eredménye? Az, hogy az együttműködés kis körökön belül működik csak. Tehát, hogyha egy ilyen számítógépes reakciócsapat létrejött, ők azok, akik reagálnak, hogyha valamilyen esemény bekövetkezik, és leginkább összesen 10 tagállam működik együtt, és a többi 17-et kihagyják ebből az együttműködésből, mégpedig azért, mert az együttműködés mindig bizalomra alapul. A bizottság célja tehát az, hogy megkövetelje a tagállamoktól, ahol még nem megfelelő a szint hogy ö, zárkozzanak fel, és megfelelő kapacitást építsenek ki. Ez tehát egy minimum kapacitás szint, amit mindenkinek el kell érnie. És így akkor létrehoznánk a feltételeket ahhoz, hogy az együttműködés mindenkire kiterjedjen, minden tagállamra kiterjedjen. És ez nagyon jó az eddig kimaradt tagállamok szempontjából, és a jó ö, hagyományokkal rendelkező országok szempontjából is, hiszen hát mindig tudjuk, hogy a lánc annyira erős, mint amennyire a leggyengébb láncszem tehát ezért kell megerősíteni a gyenge láncszemeket, és így mindenkire kiterjeszteni az együttműködést. Köszönöm. Very much. Mr. Brown. Bronx úr, tessék. Nos, amikor számítógépemen kerestem a témát, nem találtam, viszont az előadótól igen érdekes volt az előadás, amikor a közlekedési hálózat működése három napra megakadt, leállt. Valóban a hálózat, információbiztonság igen fontos kérdés minden tevékenység számára az ebben, de mennyire van lehetőség arra, hogy egy úgynevezett nem információ alapú kommunikációs rendszerrel magánt az IKT rendszer támogatni. 20 évvel ezelőtt ugye óriási haladást értünk el 20 év alatt, éppen mondjuk az akkumulátorok területén, de hát itt nem erről beszélünk. Köszönöm, Bronx úr. Most vissza az előadó. Ja, szó. Köszönöm szépen. Érdekes volt az incidensekkel kapcsolatos definíciót meghallgatni. Én azért jobban szeretnék itt összpontosítani arra, hogy amikor a nem szándékos fenyegetés ö, ö, merül föl, akkor hogyan lehet azt orvosolni? Persze, itt mi nem válsághelyzetben vagyunk nap, mint nap, nem háborús eh, helyzetben vagyunk, és az, a, az ellenálló képességét a rendszereknek itt inkább a gazdasági oldalról kell megvizsgálni. A 40 ezer vállalkozás az nagyon sok, számszerűen is. De azt gondolom, hogy ez a rendszer hozzásegítheti a vállalatokat ahhoz, hogy ilyen gondolkodásmóddal alakítsák ki a rendszereiket. A vállalkozások nagy része hogyan működik? El, fel kell azt fognunk, hogy még akkor is, ha nem minden úgy működik körülöttünk, ahogy szeretnénk, azért a rendszernek működőképesnek kell lennie. Mindenki ismeri a saját otthonát lehet, hogy az a bérünknek csak egy százalékát teszi ki, de hogyha a rendszer jól működik, akkor persze már az egy százalék is megérte a befektetést. Ha fél százalékot fektetünk be egy vállalkozás IT rendszerébe, hogy az működjön, akkor az jó befektetés. Ha a hidegháború idejére gondolunk vissza, akkor mindenki felkészült az ilyen rendszerekre. élelmiszereket tárolt, üzemanyagot évekre szinte be, és éveken keresztül ez így működött aztán ugye stratégiai helyeken gőzüzemű motorokat is felhalmoztunk azért, hogyha éppen üzemanyagból nem lesz elég, akkor is működjenek a rendszerek megfelelően. Mondjuk a vasúti rendszerekre gondolok. Az esős napokra felkészülni, amikor éppen nem esik, az, az, az megfontolásra érdemes. Én nem akarom itt kritizálni az Európai Bizottság megközelítését, de a polgári és a nem szándékos incidensekre való felkészülést szeretném kiemeltebben szerepeltetni. Gondolom, hogy ezzel kapcsolatban majd kapok még visszajelzéseket. De az elnök asszony sem tudja még konkrétan az idő beosztását, a titkárság majd később fogja megküldeni a téma felelősnek a jelentéssel kapcsolatos ütemtervet. A napirend következő pontjára térnénk át, de úgy látom, hogy a témafelelős nincs még itt a teremben. A következő napirenddel kapcsolatos téma jelentéstevője, ezért egy kicsit várnunk kell. As the rapporteur, Mr. Rudd. Róde úr éppen szavaz egy másik szakbizottságban, úgyhogy amíg a szavazásnak vége nincs, addig Róde úr sem tud ellátogatni hozzánk. Úgyhogy valószínű rövid szünet után 10 óra 30-kor folytatjuk a munkát. Uh, Kedves kollégák, azt javaslom, hogy folytassuk. A téma a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosítás és megbízható szolgáltatások témája, 2012. júniusában állt elő a bizottság a javaslattal. Célja az, hogy a bizalmat építse, fokozza az elektronikus tranzakciók esetén, az elektronikus azonosításon keresztül, az alá, elektronikus aláírások keresztül. Róde úr a téma felelőse a LIBE szakbizottság véleményének, és most egy első eszmecserére kerül sor, de mielőtt Róde úrnak megadnám a szót, azt is elmondanám, hogy a ütemterv hogyan működik, a véleményt május 13-án fogja bemutatni az előadó, június 6-ig lehet módosítókat benyújtani, és július 8-án vagy 9-én szavazunk a szakbizottságban, az előadója szó. Köszönöm szépen, elnézést kérek, hogy kicsit késve érkeztem, de szavaznom kellett az ITRE szakbizottságban. Először is szeretném üdvözölni a bizottság javaslatát, hogy a bizalom fokozását ezen fontos lépésen keresztül eh, az a belső piac erősítésére megtette. Köszönöm. Igen, technikai jellegű ez a rendelet. Valóban a digitális területen a bizalmat fokozni kell nem csak a kölcsönös elismerésen keresztül a tagállamok között, hanem a fogyasztókat is biztosítanunk kell arról, hogy ezen elektronikus szolgáltatások biz, biz, biztonsági szintje megfelelő. Igen nagy fontossággal bír az is, hogy szavatoljuk, hogy a belső digitális piac kiterjesztése nehogy még inkább az elektronikus bűncselekményeknek kitettebbé tegye a rendszert. Két javaslatról van szó egyben, a meglévő irányelv az elektronikus hitelesítősről, identifikációról, beazonosításról, valamint a másik az a bizalmi szolgáltatásokat kívánja fokozni. Mm, valóban félreérthető kérdéseket kell tisztázni az ALDE szempontjából. A fejlesztések a különböző tagállamokban eltérőek, ezért valóban elfogad, el kell fogadtatnunk azt, hogy mennyire fontos megoldást találni, amely valóban az elektronikus tranzakciókba vetett hitet, bizalmat fokozza a legjobbat tesszük annak érdekében, hogy fokozatosan kifejlesszük, kiterjesszük ezen tranzakciókhoz kapcsolódó szolgáltatásokat. Tisztáznunk kell még a definíciókat a biztonsági szintek szintjén, ezzel kapcsolatban a delegált és végrehajtási aktusok kérdése is fontos. Nem hagyhatjuk egy fontos kérdést csak az Európai Bizottságra, ezért fontos, hogy a rendelet a gyakorlatban is működjön. Ráadásul tisztázandó kérdés, a biztonsági szintek definíciójában szeretnék a megbízhatóságra, a felülvizsgálati mechanizmusra, valamint az adatbiztonságra és az adatminimalizálásra fókuszálnék, ahol következetesnek kell lennünk, és ezt az adatbiztonsági adatvédelmi ö, csomag fényében tenném meg a LIBE szakbizottság ö, részéről szeretnék ö, bizonyos kérdéseket megfogalmazni, és köszönöm szépen a figyelmet, a bizottság képviselő is szót kíván kérni. Köszönöm szépen a bevezetőjét a témafelelős úrnak. Az Európai Bizottság tudatában van mindannak, amit ön elmondott az imént, és teljes nyitottsággal állunk hozzá az eszmecsere lefolytatásához a e kérdésekben. Ami a biztonsági szinteket illeti, említette azt, hogy a delegált aktusok alá tartozik majd ez a kérdés, de lehetőség van még erre, megvitatjuk nyitott módon azt, hogy lehetne magasabb szintre vinni ezt a kérdést a javaslatban, ami az adatvédelmet és az adatminimalizálást illeti, teljesen egyetértünk abban, hogy a követelményeket alkalmazni kell. Ugyanakkor úgy véljük, hogy a meglévő adatvédelmi irányelv teljesen alkalmazható és alkalmazandó, és az átültetés minden egyes tagállamban megtörtént. Ezért szigorúan jogi és, me- és szövegezési kérdés ö, alapján nem tudjuk, miért kellene utalnunk a jogi szövegben ezen rendeletekre. Amint az új rendelet, az adatvédelmi rendelet alkalmazásra kerül, a rendelkezések szintén a beazonosítás területére is kiterjednek majd, és alkalmazásra kerülnek, mivel a javaslat alapja a belső piacra épül, mint jogalapra, ezért nem látjuk át, miért lenne szükséges, és, miért, és hogyan is lehetne specifikus adatvédelmi követelményeket az elektronikus azonosítás fejezetébe beilleszteni. Köszöni az elnök asszony. Albrecht úr. Uh, Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani Jens Ródénak, a bevezetőért, illetve a bizottságnak is. Azt gondolom, hogy ezzel a javaslattal egyet tudunk érteni. Nagyon fontos a jobb harmonizáció megvalósítása ebben a kérdésben, és hangsúlyozni szeretném én is a következőket. Az első megjegyzésem az önmegjegyzéséhez vezet vissza, az adatvédelmi szabályozásra én nagyon örülnék annak, hogyha elkerülhetnénk a bizonytalanságokat, a tisztázatlan pontokat a két szabályzás között. Fontos lenne ezt a pontot tisztázni, A különböző e, irányelvek, illetve rendeletek alkalmazását, illetően amikor bizonytalanságok merülnek fel, illetve átfedések, akkor ez problémát jelent. második megjegyzésem a következő. Ami a technikai feltételeket illeti, illetve az ezzel kapcsolatos szabályozást, ezek e, részben homályosak, Éppen ezért jó lenne javítani ezeknek a szabályozásoknak a pontosságát, illetve harmonizációt szeretnénk elérni, tehát fontos ezt a célt szem előtt tartani, és éppen ezért részletesebb szabályozásra van szükség, illetve a következő pontokon várok még részleteket, illetve van egy kérdésem is. Számomra nem világos az, hogy miért ennyire különbözőek a szabályozások, ami az elektronikus aláírást illeti, ez a kérdés egyszerűen felmerült bennem. Köszönöm Albrecht úr, Szedó Dialabal képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm a bizottsági javaslatát, ami az Európai Unióban a kölcsönös elismer, ellenőrzést illeti az elektronos, elektronikus azonosításnál, ez a digitális agenda egyik kulcsfontosságú pont, illetve a gazdasági fejle, fejlődés, illetve is meghatározó a jelenlegi keret egy jó privát védelmet is előirányoz. A 11. cikke értelmében a személyes adatok továbbítása, fontosan illeszkedjék a az elektronikus azonosításra, illetve a megbízható szolgáltatásokra vonatkozó szabályozásokhoz. illetve a javaslat második fejezetek tér az elektronikus azonosítása. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az adatok továbbítása mind az azonosítási rendszerekben, illetve szolgáltatásoknál az új adatvédelmi irányelvhez illeszkedjenek. Nagyon fontos, hogy legyenek védzáradékok, annak eredményben, hogy a kockázatokat kiküszöböljük. Az elektronikus aláírásoknál fontos, hogy legyenek bizonyos fékek a rendszerben, és nem szabad a rendszerbe vetett bizalmat sérteni. Ami pedig a felügyeletet illeti, ez egy további fontos téma. Nagyon fontos megerősített együttműködést eh, megvalósítani az illetékes hatóságok között azonos, azonosító rendszerek ellenőrzését illetően, illetve az adatok védelme érdekében. Javaslom, hogy legyen egy személyes adatok listája, amely az egészségre, illetve pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó adatokra is kiterjedne. Örülnék annak, hogyha lenne egy jelentés tevőkkel folytatott ülés a javaslat elkészítése előtt. Köszönöm, mondja az elnök Róde úr. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Két kulcsfontosságú fogalomra tudnám korlátozni a mondandómat. Ez a tisztázás, illetve a technikai javítás. Biztos vagyok abban, hogy ebben a témában együtt fogunk tudni dolgozni, és szívesen megszervezem majd az árnyék jelentéstevőkkel folytatott találkozót. Nem könnyű jelenleg a feladatunk a menetrend miatt. De mindent megteszek. Ami a tisztázást és a technikai javításokat illeti, egyetértek azzal, hogy ezek meghatározó témák, és a bizottságnak a következőt mondhatjuk el. Nagyon örülünk a javaslatnak. És amikor majd a tisztázással, a technikai javításokkal foglalkozunk, akkor gondoljunk arra, hogy itt nem egy jelentésről, hanem pusztán egy véleményről van szó. Köszönöm, Róda úr, mondja az elnök. Megint csak nehéz helyzetbe kerültünk a következő pont kapcsán, hiszen 11 óra 15-től terveztük az eszmecserét Wainwright úrral, az Európa igazgatójával, illetve Deker Kóve úrral, a terrorizmus elleni küzdelem uniós koordinátorával. Tehát megint csak meg kell, hogy várjuk az előadókat. Ez azt jelenti, hogy megint csak rövid szünetet tartunk, és folytatjuk az ülést 11 óra 15-kor. Well, after our uh, break. A szünet után következő napi rendi pontunk, amely most már az utolsó a mai napra, egy közös vita az Európol igazgatójával, Wainwright úrral, és a terrorizmus elleni küzdelem uniós koordinátorával, Zsilde Kerkóvével. Üdvözlöm két vendégünket, Szeretném megadni a szót először a két meghívott vendégünknek, először Wainwright úrnak, hogy a Libel Szakbizottságnak mutassa be az új EU-beli terrorizmus helyzetet és a, az erről szóló jelentését, majd pedig Kerhove úrnak adom meg a szót, és miután meghallgattuk a két előadónkat, a képviselők számára is megadom a szót a vitához. Wainwright úrnak, hogyha készen áll, akkor meg is adom a szót. Köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony, kollégák, tisztelt képviselők, elnézést, hogy egy pár perccel késve sikerült csak ideérnem a közlekedési problémák miatt. A 2013-as TESZAT jelentést szeretném most bemutatni az EU-beli terrorizmus helyzetről és alakulásáról, amelyet a Libe bizottság ma napirendjére tűzött. Természetesen ez a jelentés egy héttel körülbelül azután érkezik, hogy Bostonban a múlt héten terrortámadás következett be, amely azt mutatja, hogy az Egyesült Államok és az EU és mások is hasonló biztonsági fenyegetettségnek vannak kitéve. Még um, túl korai ezen bostoni támadások rendű um, tulajdonságait meghatározni, de az biztos, hogy közös fenyegetettségnek vagyunk kitéve. A 2013-as jelentés azt mutatja, hogy ami a terrorizmussal kapcsolatos tendenciák monitorozását illeti, több ilyen esemény volt az EU-ban, például öm, ö, ilyen EU-n belül öm, li ö, terrorista cselekményekkel kapcsolatban felmerültek gyanúk, és az Europol támogatja azt, hogy vizsgálatot indítsanak, hogyha bármilyen nemzetközi kapcsolatra derül fény, vagy ennek gyanúja felmerül a bosztoni támadásokkal kapcsolatban. Tavaly 2012-ben két fő támadás volt az EU-ban, a burgaszi bolgár reptéri támadás, és Franciaországban egy fegyveres személy 14 embert ölt meg. Ezen kívül Belgiumban, Franciaországban és Észak-Írországban is történtek támadások, tehát összesen 17 halálos áldozata volt a terrorista támadásoknak az EU-ban 2012-ben. Ez nagy ellentétben áll a korábbi évekhez képest, csökken a terrorista támadások és a terrorizmushoz kapcsolódó um, letartóztatások száma is, és a korábbi csökkenés után most megfordult a tendencia, amely 2012-ig volt jellemző. Ez azt jelenti, hogy továbbra is komoly fenyegetettség, terrorfenyegetettség van az EU-ban, mind az EU-n belül, mind pedig az EU-n kívül is megjelenik ez, ami azt jelenti, hogy az EU-n belüli vagy az EU-n kívülről érkező személyek jelentenek ilyen fenyegetettséget ami a hálózatokat illeti, kisebb EU alapú csapatok is kilakulnak, és esetleg akár szóló egyedül fellépő személyek is tervezhetnek ilyen támadásokat. Mint tudjuk, a motivációk rendkívül szertágazók lehetnek, lehetnek ezek vallásos, vagy komoly etno nacionalista elkötelezettségek miatt is gondolhatnak ilyen támadásra. Nos, 2012-ben ez a tendencia egészen egyértelművé vált, hiszen nőtt a radikalizált EU állampolgárok náma, száma, akik konfliktus területekre, különösen pedig Szíriába utaztak, hogy ott terrorista tevékenységet folytassanak. Egyre nagyobb az EU-n belül az aggodalom, hogy ezen személyek milyen fenyegetést jelentenek, hogyha visszatérnek az EU-ba, és itt esetleg terrortámadásokat akarnak elkövetni. Itt a publikációban, amelyet kiosztottunk, láthatják a tavalyi adatokat. Összesen 219 terrorista támadás volt 7 tagállamban. 26%-os ez, 26%-kal több, mint a korábbi évben. A nagy többsége Franciaországban és Spanyolországban szeparatista, szeparatista támadásnak köszönhető, és mint már mondtam, 17 halálos áldozata volt ezen támadásoknak, és ebből 7 halálos áldozat Bulgáriában volt, és 37 sebesültje volt, amikor egy bulgáriai reptéren, a reptérhez közel egy hátizsákba rejtett bomba robbant. valószínű, hogy a Hezbollahhoz voltak kapcsolatai ennek a támadónak, de még nem egyértelműen kimutatható ez a kapcsolat. 537 egyént tartóztattak le terroris, terrorizmushoz kapcsolódó tevékenységért, ez körülbelül 50%-os növekedés az előző évhez képest, nagy többsége Franciaországban, Írországban és Hollandiában és az Egyesült Királyságban történt ezeknek a letartóztatott személyek átlagos életkora tovább csökken, és ez az elmúlt évek tendenciáját követi. 33 év volt ez 2010-ben, és most 28 évre csökkent, és ami a vallásos alapú terrorizmust illeti, ott 25 év az átlag életkor az elkövetőknél. Ami a terrorista szervezethez való tagság növekedését illeti ez a tendencia 2012-ben is megerősödött. 149 bírósági eljárás indult ilyen jellegű okokból 13 tagállamban. Ezen eljárásokon keresztül 400 egyént állítottak bíróság elé, ami a támadásokat illeti, a nagy többsége szeparatista terrorizmusból adódott, 127 ilyen támadás volt, 121 Franciaországban és 46 Spanyolországban, ami a vallásos ö, alapú a támadásokat illeti 6 volt ilyen 2012-ben. 18 terrorista támadás volt a baloldali és anarchista támadások rész, csapatok részéről Olaszországban, Spanyolországban és Görögországban, és ezek száma csökkenő tendenciát mutat az előző évhez képest ami a letartóztatásokat illeti, ezeknek legnagyobb része az EU-n belül megint csak szeparatista terrorizmushoz köthető. 257 ilyen volt, ez körülbelül az össznek, össztámadásoknak a felét teszi ki, és ez körülbelül stabil arány az elmúlt évekhez képest. A vallásos alapú támadás aránya majdnem egy harmaddal nőtt az össz számból, tehát ez összesen 159 volt 120-hoz képest 2011-ben. Franciaországban majdnem megduplázódott ezeknek a száma 46-ról 91-re. Ami a baloldal és anarchista terrorizmust illeti, ugyanilyen lefeleívelő tendencia 47 letartóztatás volt négy tagállamban tavaly. ezen tevékenységek során és a letartóztatások során egyfajta tendenciákat láthatunk. Egyrészt, ami a terrorizmus finanszírozását illeti, ezek már tesztelt módszerek, hogy nyereséges bevételt nyújtanak ezek, például a szociális támogatásokkal visszaélnek, hitelkártya visszaélés, kölcsönökre való jelentkezés, és azt látjuk, hogy az EU-n kívülre a túszok eljutatása fontos taktika bizonyos terrorista csoportok számára, és így próbálnak természetesen pénzhez jutni, és felhívni a figyelmét a közvéleménynek az ő ideológiájukra. A kínzás különösen a pénzek kikényszerítése bizonyos országokban, különösen Dél-Kelet-Európában továbbra is elterjedt módszer, és az előző évekhez képest kontrasztban áll az, hogy sokkal inkább lőfegyvereket használnak, mint improvizált fegyvereket. Ez lehet, hogy annak a következménye, hogy a szabályozásokat megerősítettük a terrorizmusban felhasználható fegyverekre vonatkozóan. Ami a házi készítésű bombaszerkezeteket illeti, ezzel kapcsolatban több tagállamban történt vizsgálat. Lengyelországban és Spanyolországban 150 kg vegyi prekurzort koboztak el az igazságszolgáltató szervek. A vegyi prekurzorok elkobzása és ennek a az adásvétele továbbra is tehát fenyegetettséget jelent az EU-n belül. Ami a kommunikációs módokat illeti, az internet nagyon fontos, könnyítő eszköze a terrorista támadásoknak és az erőszakos szélsőséges szervezeteknek. Az internet továbbra is fontos kommunikációs platform, és lehetővé teszi a terroristák számára, hogy felvegyék a kapcsolatot az őket támogatókkal, és a közösségi média gyors terjedése új lehetőségeket nyújt az ö, személyes hozzáféréshez és a potenciális ö, terrorista terrorizmusba belépő személyek számára. A hackerek 2012-ben többször indítottak támadást, és a közösségi média vagy videó megosztó platformokat használták ezen célokra. Néhány további fontos információt szeretnék még elmondani. Mohamed Mera három támadásában kilenc személyt ölt meg, és természetesen ez az itteni fenyegetés másik dimenzióját is mutatja. Vannak um, egyedülálló támadók, és ez egészen más, mint az afganisztáni, pakisztáni térségből felmerülő fenyegetettség. 2012-ben, mint már mondtam, az EU-n belül több letartóztatás volt, úgynevezett homegrown, tehát az EU-n belül kifejlődő terrorista személyekkel kapcsolatban, és nagyon gyakran saját maguk hoztak létre ilyen támadásokat. Például gránátos támadás volt egy zöldségbolt ellen Párizsban, és ö, gránáttal támadott ez a terrorista, és itt egy belső EU-n belül kinevelt terrorizmusról beszélhetünk. Az EU-ból származó dzsihadisták száma nő, és Afganisztánba, Pakisztánba és más konfliktus területekre utaznak ők, és ez továbbra is, ezen területek továbbra is nagyon fontos tártalaját jelentik a terrorizmusnak. De 2012-ben Szíria is nagyon népszerű célállomás volt. Franciaország, Hollandia, Egyesült Királyság, Belgiumból indultak Szíriába ezek a személyek. A holland hatóságok több személyt beazonosítottak, akik már elutaztak Szíriába, vagy megpróbáltak Szíriába eljutni. És vannak, akik visszatérnek az EU-ba, és megpróbálnak utána önkéntesként Szíriába eljutni. Saját képzésük és katonai képzettségüket utána visszahozzák az EU-ba, hogy a terrorizmust így támogassák. De az Európol információi alapján semmilyen konkrét tervről nem tudunk az EU ellen. Közben disszidens republikánus terrorista tevékenységek jelentik a legnagyobb fenyegetettséget Észak-Írországban, további támadásokat terveznek, egy börtönőrt öltek meg tavaly, és a disszidens frakció 2012-ben továbbra is elég aktívak voltak. Olaszországban megnőtt az olasz anarchisták tevékenysége, különösen az FAI, Mm, csoport tevékenykedett, és egy atomenergia egységet lezártak miattuk. A rendes, hagyományos modus operandusztól eltértek, ahol hagyományos bombákat használtak, és ezzel eszkalálódik az erőszak. És azt gondolom, hogy ezt azért gondolom így, mert maga ez a csoport felvállalta a felelősséget ezen támadásért ami a szélsőbal támadásokat illeti Norvégiában Breivik támadása van, támadásáról beszélhetünk, és Németországban az NSU csoport támadásairól. Meg kell erősíteni a monitorozását a szélsőbal tevékenységeknek, és ezért különböző rendőri fellépős volt, elnézést szélső jobbról beszél az előadó, és nagyon komoly német nyelvű médiákat zártak le. Olaszországban négy személy tartóztattak le, és 17 házat kutattak át. Egy nyomozás során egy ö, neonáci ö, honlap információja alapján a gyanúsítottak ezen honlapon próbáltak gyűlöletet kelteni. Több tagállamban az internet használata nagyon ö, elterjedőben van abból a célból, hogy így radikalizálják az olvasóikat. A megerősített együttműködés az erőszakos jobb, szélső jobb támadások és az állatvédők és környezetvédők között megnőtt, és megpróbálják így maguk ügyének megnyerni ezen személyeket, és erőszakos tettekre bírni őket. Hölgyeim és uraim, azt láthatjuk ezen adatokból, hogy az EU-ban a terrorista fenyegetés továbbra is erős és sokszínű. Egyre többet használnak lőfegyvereket, egyre szerteágazóbb terrorista csoportok. A jelenlegi gazdasági körülmények az EU-ban nem látszik úgy, hogy ennek különösen negatív hatása lett volna a terrorizmusra és a szélsőséges vagy erőszakos eseményekre. Tehát a gazdasági válság és az EU-ban bevezetett megszorító intézkedések például nem erősödött meg emiatt 2008 óta az ilyen jellegű fellépés. Továbbra is nagyon fontos Észak-Afrikát figyelnünk, és Maliban az ottani fellépés további fenyegetettséget jelenthet az EU számára, és ott az emberrablás és a túlszejtés is több áldozatot követel. Szíriában is egyre több radikalizált személy érkezik az EU-ból, és az ezzel kapcsolatos számok ismeretesek. Az Európol tovább is nagyon aktívan próbálja a tagállamokat segíteni abban, hogy a terrorista és szélsőséges tevékenység ellen fel tudjanak lépni. Ha lehetséges, akkor operációs támogatást is nyújtunk, és figyelemre méltó az operatív támogatásunk, amelyet az elmúlt években nyújtottunk, vezető szerepünk van volt a tavalyi bolgár bombatámadások kapcsán, Eh, hiszen már másnap ott voltunk és segítséget nyújtottunk. Nem csak eh, a terrorizmus ellenes adatbázishoz nyújtottunk hozzáférést, különböző területeken, például eh, kapacitás elemzést is nyújtottunk, és két külön példát szeretnék kiemelni, amelyek egyedülállóak és nagyon fontosak voltak a nyomozás szempontjából. Segítettünk meghatározni a bomba területének a vizsgálatából, hogy távvezérelt bombát robbantottak. Korábban azt gondolták, hogy egy öngyilkos merényletről volt szó. És általában a hamisított a pénzhamisítással kapcsolatban használunk egy módszert, amit most is felhasználtunk, és így sikerült egy nyomtatót beazonosítani, ahol a hamis jogosítványt nyomtatták ki, amelyet utána ez a támadó felhasznált. És ezért sikerült a különböző személyeket is lefedni, érintett személyeket lefedni. Létrehoztunk egy platformot, amely a robbanó szerkezetekre vonatkozó információkat gyűjti egybe, és technikai jelentéseket lehet erre feltölteni az olasz anarchistákról is. Ezen kívül képzési területet biztosítottunk a robbanószer eh, kapcsán és az ezzel kapcsolatos fenyegetések felmérésére is. Valamint új terrorista utazási programot is eh, létrehoztunk, és megpróbáljuk eh, felmérni, hogy a radikalizált személyek, akik Szíriába vagy máshova próbálnak eljutni, milyen úton jutnak el oda. Köszönöm elnök asszony, hogy meghallgattak. Mr. Wainwright, and then... Köszönöm Wainwright úr, most uh, azonnal Derke, Deker Kófe úrnak adom meg a szót. Köszönöm elnök asszony, rövid szeretnék lenni. Újra elmondanám, ha megengedik, hogy a fenyegetés ö, uh, ö, uh, hogyan domborul ki ebből a nagyszerű jelentésből, és hogy milyen politikai ö, vetületei vannak ennek a tanács szempontjára. Ahogy Rob is elmondta, a fenyegetés szintjén nem mindig az EU-ból kap ihletét a terrorizmus, de vannak EU-ban kinevelt terroristák is. Számos letartóztatás és bíróság elé állítás történt. Ez javult, ez a helyzet a szeparista, ira és szélső jobbos terroristák esetében és több mint egy éve borzasztó támadás érte az EU-t, nem csak a bal oldal részéről, ezek mind-mind szörnyű esetek voltak. A terrorista csoportok, vagy azokhoz kapcsolódó csoportok, a PKK például ilyen, egy igen aktív szervezet Törökországban a PKK, és fontos elmondanunk, hogy ezt a terrorista EU jegyzékre beillesszük a PKK-t, is, felkerüljön az, és a PKK tagjai is még aktívak az EU-ban miért? Mert ezzel segítjük magát a folyamatot Törökországban, és tudjuk, hogy a miniszterelnök Törökországban egy béke folyamatot indított Csalánnal útjára, és ezzel is támogatja az EU a folyamatot. Rob utalt a burgaszi vizsgálatra, valóban szinte a Hezbollával bizonyára kapcsolatai voltak a terroristáknak, és nagyon nagy figyelemmel kell követnünk a PKK típusú Hezbollah szervezeteket is. Itt az EU-ban akik nem csak az EU-n belül, hanem az EU-n kívül is ilyen támadásokat követnek el, például Cipruson. Az alkaida típusú csapat, csoportról is beszélnék. A 2000, a, a, a, mm, szeptember 11-i támadás óta ö, ö, a pakisztáni fellépésben sokkal komplexebb, sok színűbb a fenyegetés, mint annó volt a New Yorki támadás idején. Három nagy irányt szeretnék megismertetni önökkel a franchise tevékenység kifejlődése azt mutatja, hogy egyfajta hálózat kiépül-e vagy sem a bűnelkövetők között, ezt szakértők tudják megállapítani, helyi, regionális ütemtervekkel rendelkeznek, és egyfajta dzsihát helyi alkaida úti tervel menetrenddel rendelkeznek Szíriában, iszlám kis csoportokról van tó Jemenben az HUAP, amely még igen veszélyes kis csoport a robbanószerek szintjén nyugatot támogatja, és valóban egyéni dzsihád harcról van szó aztán Mali január óta Franciaország jelen van Maliban katonai erőkkel, és valahol az al úgymond egyre afrikaibb jellegűvé válik, és struktúrált kapcsolatokat ápol az EQIM-mel, az Al-Shababbal, Szomáliával és Nigériában a Boko Hammal. Láttuk 187 személy nigériai polgár esett áldozatul egy ilyen nem régiben elkövetett támadásnak. Látjuk, hogy egyre nagyobb a terrorizmus és a kábítószerek közötti kapcsolat az, hogy most az EQIM kapcsolódik, vagy sem a drogkereskedelemhez, hát az említett két országban mindenképpen óriási kapcsolatok vannak a e két trend között, az Alsababnál és Maliban is megfigyelhető ez. Rob is utalt már arra, hogy egyre több európai fiatal, de nem csak európai fiatalokról beszélünk, hanem észak-afrikai egyénekről és másodt is vannak ilyen emberek, ahol Jemenben utaznak, egyre vonzóbbá válnak az ilyen terepek, és Szíria is egy ilyen vonzó helye a világnak, és a számokból is láthatjuk, hogy Európából százak utaznak el az ilyen országokba, és hogyha a balkáni és észak-afrikai kiképzőhelyeket nézzük, bizony ezrei európaiaknak utaznak el oda és radikalizálódnak egyre inkább ott képzik ki őket, szélsőségesebbé válnak, és aztán visszatérnek Európába, és hogyha ott ö, ö, ö, kiképezték őket, akkor súlyos bel, belbiztonsági fenyegetést jelentenek. A rémálma azon, a rémálma a, a bűnüldöző szerveknek az olyan egyéni elkövetők sora, akik egyfajta kopiket ként titkosan ilyen támadásokat, fenyegetéseket dolgoznak ki. Még mindig túl sok ö, olyan ö, állam létezik, amely képtelen megbirkózni a terrorizmus ö, fenyegetésével, és a dzsihadista csoportok ott kifejlődnek, és még büntetlenül tevékenykedhetnek. Az afganisztáni kérdés 2014-ben a kivonulás 2014-ben, igen, hát ne értsük félre azt, amit én mondani akarok, de amikor Afganisztánból 2014-ben kivonulnak, hát persze éveken keresztül hallottuk, hogy az afganisztáni csoportokban, ugye több, jobb kormányzás, kevesebb korrupció, emberi jogok volt a cél. De a titkos a titkos szolgálat számára egyszerűbb volt úgymond a dzsihád ellen harcolni Casablanca-ból mondjuk öt évvel ezelőtt eljutni oda Afganisztánba. Másrészt pedig azt is tudjuk, hogy a, ha életképes gazdasági fellendülés lehetne ott kialakítani, akkor egyre kevésbé lenne vonzó a terroristák számára az én országokban tevékenykedni. De hát ez idő igényes folyamat, és a szalafisták pontosan ezt a helyzetet aknázzák ki. Szahel térségében is az elmúlt hónapokban Marokkóból Jemenbe utaztak eh, terroristák, és ez egyre aggasztóbb fejlemény. Nem mindegyik ilyen eh, szalafista csoport eh, mm, erőszakos, de vannak köztük nagyon sokan. A szalafista, dzsihadisták csoportjai egyfajta ö, ö, könnyen ö, mozgósítható csoportokat képeznek, alakítanak ki, és komoly negatív kihatással lehetnek ezek. Új hat új technológiai megoldással is bírunk már az interneten keresztül, szintetikus biotechnológia, kibertámadások is egyre nagyobb fenyegetést jelentenek számunkra. Mindennek mi a kihatása a szakpolitikákra? Az EU stratégiája elfogadásra került, még mindig releváns, és nem kell igazából frissíteni. A kihívás inkább az, hogy hogyan tudjuk továbbra is megfelelő módon végrehajtani a stratégiát. Minden pillérben megelőzés pillére, védelem, e, e, elrettentés területén is, és e, egyre inkább a külső és belső fenyegetési aspektusok is, is figyelembe kell vennünk következtetéseket le kell vonnunk az Inamenaszi és Szaheli támadásokból is, és minden egyes érintett felet, a külügyi szakértőket, a belbiztonsági szakértőket és asztalhoz ültetni, és a tanács márciusi tanácsülésén is egy eszmecserét folytattunk le arról, hogy mit lehet még a szaheli régióban tenni többet, annak érdekében, hogy a kül- és belbiztonság, a haderők területén is felléphessünk, és a egyre integráltabb módon küzdjünk a terrorizmus ellen. Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a belbiztonságra milyen kihatásai lehetnek ezeknek a fejleményeknek. A kritikus infrastruktúra védelme, megelőzés területén, a légi, légügyi biztonság, valamint esetleg emberrablás túlszejtés területén. Egyre több a kihívás, amelyel meg kell küzdenünk, de mi módon? A fiatalokat meg kell gátolni abban, hogy tömegesen elvonuljanak kiképzésekre, külföldre, terroristává váljanak, ez az egyik nagy fő feladatunk. A jelenséget vizsgáljuk, mert nehezen érthető folyamatról, fejleményről van szó. Romantikus álmokkal rendelkező fiatalok, akik radikalizálódnak, szabadon akarnak a, hasz, a, Assad ö, szíriai ö, kiképzőközpontjaiban ö, előbb kiképzésben részesülni, majd pedig aztán harcolni. Különböző képességeinket össze kell egyeztetnünk az Europol, valamint a különböző operatív hírszerzés, a Frontex és a bizottság szintjén. Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a megelőzést hogyan tudjuk fokozni, hogy megelőzzük, hogy az ilyen egyének elutazhassanak külföldre kiképzésre, hogyan lehet segíteni őket abban, hogy visszatérjenek még mielőtt terroristává váljanak. Fogós ez a lehető legerettentőbb módon kell ezt mindenképpen megoldanunk. A különböző 27 tagállam létező joganyagát kell megvizsgálnunk. Nem biztos, hogy minden tagállam megfelelő eszköztárral rendelkezik. A Mohamed Mera támadás, tuluzi támadás után Franciaország megvizsgálta, hogy hogyan lehetne a jogszabályait úgy alakítani, hogy az ilyen ilyen fellépések ellen megfelelően lehessen küzdeni. Aztán az európai keret határozat és talán a rendelet is segíthetne ebben minket, és az Eurojustot is felkérjük arra, hogy a bűnügyi szakpolitikát a, vizsgálja meg, hogy vajon az administratív vagy a, vagy a büntetőügy szempontjából kellene a vizsgál, megvizsgálnunk a kérdést és megközelítenünk. Aztán az operatív titkos szolgálatok bevonása e folyamatba. A PNR jogszabálya kapcsolatban tegnap ismerjük a fejleményeket. Nekem nem feladatom az, hogy a döntésüket ö, ö, esetleg saját véleményemmel értékeljem, de a PNR is egy eszköz lenne az, abban az eszköztárban, amelyen lehetne a megelőzést szolgálni, tehát hogy a fiatalok ne utazzanak külföldre terrorista kiképző központokban. Végül pedig az utolsó aspektus az lenne, hogy hogyan lehet a harmadik országokkal, tranzitországokkal kapcsolatban fellépnünk, mint például Törökország, kortkarba öltve ezen probléma megoldását keresni együtt. Köszönöm szépen. Köszönöm, Kerkove úr. Hat kolléga szeretne hozzászólni a vitához. Kirkök kolléga. You, Mrs. Intveld, Mrs. McIntyre and Mr. Bronze. So I open now the... Megnyitom a vitát és utána ismét a két vendégünknek adok szót. Először Kirkop úr parancsoljon. Köszönöm szépen! Gratulálni szeretnék Wainwright úrnak és Kerkove úrnak a tájékoztatásért. Nagyon világos tájékoztatást kaptunk, és nagyon segíti ez a munkánkat, illetve gratulálni szeretnék az Európolnak a jelentéshez, hiszen ez nagyon jó példája annak, hogy hogyan lehet uh, megfelelő jelentést készíteni, az összes szükséges információval egy átfogó jelentést, egy nagyon vonzó formátumban. köszönjük szépen ezt a jelentést. A PNR adatokkal kapcsolatban természetesen hozzá szeretnék szólni a vitához, én voltam a jelentéstevője a témának, de egy kicsit visszafogom magam, ami kiderül, hogy merre is tudunk tovább menni. Tudják azt, hogy nem csak, hogy a jelentésnek vagyok támogatója, hanem a teljes témának. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy az információ cserére legyen egy megfelelő módozatunk, amely eh, megvédi a közvéleményt és jogáikat. A kérdésem a következő. Wainwright úr több alkalommal mm, megemlítette az otthon kiképzett terroristákat. Ez a fogalom nagy hatással volt rám, hiszen ez azt jelenti, hogy bizonyos országban született terroristákat otthon kiképzett, kinevelt terroristáknak kezelik. Én szeretnék kitérni erre a definícióra, hiszen nagyon sokan mondjuk egy adott országban születnek, de aztán távoznak innét, és az Európol szemében az otthon nevelt terroristák fogalma mit jelent pontosan, hiszen ez az ok- oktatásra, a finanszírozásra, az eszközökre is kiterjede, tehát hogy ezek az eszközök is otthon az adott országban kerültek kidolgozásra. Köszönöm szépen, uraim, ez lenne a legfőbb kérdésem. Köszönöm, Kirkop úr, Romero López asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az információikat, illetve a tájékoztatást. A 2012-es évi összefoglalás, illetve Európában a terrorizmus helyzet, a terrorizmus ellenes küzdelmről kialakított kép azt is jelenti, hogy változás történt a struktúrákban. Nem csak nagy hálózatok vannak, hanem kis sejtek is, amelyek egymástól függetlenül operálnak. Éppen ezért kevésbé látják szükségesnek a terroristák azt, hogy nagy hálózatokkal rendelkezzenek, hanem kis sejtekkel is operálnak. Ez azt jelenti, hogy kevesek gyakorolják a terrorista támadásokat kevés eszközzel, nem kell hozzá sok terrorista úgymond, és Bostonban is ez volt a helyzet. Tehát nincsenek tulajdonképpen háttéremberek, akik hálózatot építettek volna ki a háttérben. Ez azonban még sérülékenyebbé, támadhatóbbá teszi a polgárokat, hiszen a szervezet bűnözés ellen ugyan fel lehet lépni, viszont a terrorizmus spontánabb formái kevésbé könnyen felderíthetőek. Ehhez egy más típusú megközelítésre van szükség. a drogkereskedelme, a fegyverkereskedelemmel összefüggő terrorista csekmények is vannak Malin, ez a helyzet például, ez azonban nem jelenti azt, hogy a madridi terrortámadások például bármi más európai tagországban elképzelhetőek. Ez azt jelenti, hogy itt drogkereskedelem állt a terrorista támadás hátterében, Európában az események más sok voltak az elmúlt időszakban, és egy új jelenséggel van dolgunk. Ehhez pedig egy új stratégiára, egy új megközelítésre van szükség. A hírszolgálataink, a hírszerző szolgálataink fontos, hogy felvértezzék magukat az új kihívások ellen, hiszen felmerül a kérdés, hogy ezeket a terrorista köröket hogyan lehet áthatolni, ezeket a köröket, akik eh, egyéni támadásokat terveznek. És ez is a kérdésem, a büntetőjog erre mennyiben terjed ki, illetve például a gyűlöletkeltés, illetve az ezzel kapcsolatos bűncselekmények ellen milyen módon terveznek fellépni, mindegy, hogy eh, radikálisokról van eh, szó, vagy vallási alapon motivált radikálisokról. Itt egy olyan éghajlat uralkodik, egy olyan atmoszféra ezekben a körökben, amely táptalaja a fiatalok képzésének is. És hogyha ezt a problémát nem a gyökereinél ragadjuk meg, akkor a jövőben a terrorizmus ezen formái még többször fognak felmerülni. Tehát, hogyha ezt a táptalajt nem apasztjuk ki, akkor a vallási alapon történő gyűlölet keltés kapcsán még további támadásokra számíthatunk. A rendőrségnek éppen ezért megfelelő eszközökkel és személyzettel kell rendelkeznie ahhoz, hogy megfelelően tudjon reagálni. Fel kell tenni a kérdést azt, hogy ezeket a köröket hogyan szűrjük ki, illetve nagyon fontos, hogy ez a táptalaj, mint említettem, kiapadjon, amely a terrorizmus számára utat jelent. Hát hogyan tudjuk a jogalkotást harmonizálni? Vannak olyan országok, amelyek ezt a táptalajt ismerik, viszont vannak olyan országok, amelyeknél ez a gyűlöletkeltés nincsen benne a büntetőjogi eljárásokban, tehát hogyan tudjuk a hírszerző szolgálatok tevékenységét jobban koordinálni annak érdekében, hogy az összes tagország megfelelően tudjon tájékozódni. Hogyan történik a koordináció az Európallal, az Eurojust-tal? Tudom, hogy ezek nagyon érzékeny kérdések, hiszen a hírszerző szolgáltatók gyakran zárják le magukat, és nem adnak ki szívesen információkat, de együtt kell működni, nem csak európai szinten, hanem nemzetközi szinten is, hiszen ha a szolgálatok nem működnek együtt, illetve a kormányszervek, akkor nagyon nehéz előrelépni hiszen az az információ, amelyre szükség van a terrorizmus elleni küzdelemben, igen, meghatározó. És a terrorizmus új formái, de az is elképzelhető, hogy már a korábbi formáknál is nagyon fontos lett volna ez az információ csere, ami az internetes terrorista hálózatokat illeti. Itt nem létezik nemzetközi jog, amire utalni lehetne, illetve jogalkotás, annak érdekében, hogy a gyűlöletkeltést és az egyel kapcsolatos bűncselekményeket megakadályozzuk. Itt gyűlöletkeltésre van lehetőség, és nekünk milyen eszközeink vannak arra, hogy ezt megakadályozzuk, illetve milyen típusú jogalkotásra van szükség ahhoz, hogy ezt jobban tudjuk ellenőrizni, illetve ezeket a köröket jobban áthatolni, és a gyűlöletkeltéssel kapcsolatos bűncselekményeket betiltani. Ez Észak-Afrika országaira is ki kell terjeszteni. Azokra az országokra, amelyek részben úgymond részben megbuktak, azt gondolom, hogy ezekkel együtt kéne működni. Ami pedig a franciaországi támadásokat illeti. Itt nincsenek meg a szükséges információk, és nem tudom, hogy az európai szinten hogyan nézett ki. Köszönöm szépen, Matyi asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálni szeretnék a kitűnő jelentés az útha, úrnak. Ezt megszoktuk tőle, számos szóval kérdésem van. Ön nem beszélt a robbanó anyagokról, kiderült, hogy ezek visszaszorulóban vannak a terrorista cselekményeknél. Van egy új szabályozás, ami hamarosan hatályba lép, viszont ez nem szolgál teljes megedédésünkre, hiszen vannak olyan tagországok, akik derogációt kértek, Ön azt mondja, hogy a fegyverkereskedelem fellendülőben van, és ez összefüggésben áll a terrorista cselekményekkel is. Az elmúlt hét kedjén az Európára találkoztunk, és az Európai, az Európai Bizottság is jelen volt, illetve a meghallgatáson részt vettek a fegyvergyártók is. A téma a fegyverkereskedelem volt. Sajnálatos módon az Európai Európa kevés adattal rendelkezik az Európai Unióban a fegyverkereskedelemről, ez nagyon sajnálatos lehetőség lenne arra, hogy a tagországok, és lehet, hogy Kerkov úr, úr segíthetne bennünket ebben, tehát, hogy a tagországok több adattal rendelkezzenek ebben a témában, hiszen az önök adatai túlságosan alacsonyak, és a tagországok nem gyűjtenek be elégséges adatot, például a francia adatok száma sem elégséges, illetve a statisztikák a, a, a adatai, de azt szeretném tudni, hogy milyen típusú fegyverekről van szó. Szóval például egy kalasnyikov, ami Balkánról érkezik, eh, más típusú merényetekre alkalmas, mint például egy vadász fegyver, amit azért loptak el, mert nem helyezték el eh, eh, megfelelő zárban. Ami a fegyverhasználókat illető, például a sport, sportokat, atlétákat, vadászokat, itt is nagyon fontos, hogy jobb szabályozás legyen érvényben, hogy jobban megvédjük az Európai Unión, annélkül, hogy ezek árosítanánk a jogos felhasználót, a felhasználókat, viszont itt a felelősségekről is van szó. Szóval Franciaországban például a sportlövészeknek kötelező otthon széfet tartaniuk, és ott elhelyezni a fegyvert. A fegyverkereskedelme erősíti a terő, terrorizmust. Ezt tudnunk kell, hogy ez legális felhasználóktól érkezik, illegális felhasználóktól, lopásokból, vagy ezeket kalasnyifokokkal követik el. Egy-két év múlva kérik meg a tagországokat arra, hogy jutassák el ezeket az adatokat önhöz, hiszen a tagországok nem juttatják el ezeket az adatokat szokta jelentését nem régiben mutatta önben nekünk a terrorista támadásokról, és itt a, az internetes bűnözés egyre nagyobb eh, szerepet játszik, a pedofília, egy olyan jelenség, amely jelentősen foglalkoztat bennünket a kiberbűnözés kapcsán is. Ez egy nagyon veszélyes jelenség, A fiatalokat illetően ez egy nagyon-nagyon fontos téma, hiszen ők egy kockázatnak kitett kör, őket a vallási extrém szervezetek is elérik az interneten keresztül, a radikálisok mit tettünk annak érdekében, hogy a kiberbűnözés visszaszoruljon, illetve hogy jobb legyen a felügyelet, illetve legyen egy fekete lista a veszélyes szervezetekről, van -e erre esetleg megoldásuk, illetve esetleg Kerkov úrnak, mit tehetünk még, mit tehetünk ebben a témában. Kerkov úr, ön beszélt az európai PNR adatokról, az én frakcióm önhöz hasonlóan gondolkodik, és nagyon sajnáljuk a tegnapi szavazást, hiszen fontos lenne egy európai utat választani a megelőzés érdekében. 16 tagország hamarosan ezt meg szeretné valósítani, de sajnos a tegnapi szavazás elutasítással végződött, nagyon furcsa okok miatt, ezeket nem igazán értjük. Az európai polgárok biztonsága alapvető szabadságjog, az első szabadságjog, és sajnálatos módon úgymond megbukott ez a projekt, remélhetőleg csak átmenetileg, és meglátjuk majd a plenáris döntését. Remélem, hogy ott egy jobb eredmény születik, és azt is remélem, hogy a 16 tagország, aki hajlandó az együttműködésre elkezdheti az európai PNR adatok megvalósítását, hiszen ez sokkal jobb lenne az európai polgárok biztonsága érdekében. Köszönöm, Intfelt asszony. Yes, thank you, Chair, and... Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük Wainwright és Decker Kove uraknak a bemutatót Wainwright úrnak az éves jelentést. Ez rendkívül hasznos nem csak talán maga az adatok szempontjából, hanem azért, hogy a tendenciákat is láthassuk. Az áldozatok száma ellenére azért azt látnunk kell, hogy még mindig sokkal biztonságosabb az EU-ban és az Egyesült Államokban élni, mint máshol a világon, és ezért hálásaknak kell lennünk. Matthew kolléga azt mondta, hogy sajnálatosnak tart egy szavazást, amire még visszatérek. Én azt tartom leginkább sajnálatosnak, hogy már egy évvel ezelőtt a parlament megszavazott egy jelentést, amelyben kérjük, hogy a bizottság és a tanács részletesen vérje fel a terrorizmus ellenes szakpolitikák hatékonyságát. Én egyetlen egy betűt nem láttam ezzel kapcsolatban bármilyen anyagban megjelenni. Kerkove úr, teljes tiszteletemmel. Évek óta ismerjük Önt ezen tisztségében és korábbi tisztségéből is. Amikor ide eljön, mindig azt mondja, hogy további joganyagra van szükség, még több jogalkotásra, még, még, még többre. Én azt szeretném látni, hogy a már meglévő jogalkotás hatékony-e, mert őszintén szólva minden egyes terrorista támadás, a legutóbbiak is, bemutattak egy valamit, mégpedig azt, hogy az elkövetőket már korábban is ismerte a hírszerzés. A bosztoni támadásnál kiderült, hogy az egyik gyanúsított, azt hiszem az, amelyik meghalt, őt az FBI ki is hallgatta. Úgyhogy, és sokat utazott ez az illető, tudják, hogy elég sok PNR adattal rendelkeznek róla. Tehát, hogyha ennyi információval rendelkezünk, akkor miért történnek még ilyen események? És miért kéri tőlünk az, hogy még több szabályra van szükség? talán a norvég kollégákkal kellene megnézni, és megnézni azt, hogy ők hogyan reagáltak az ottani terrorista támadásokra, és hogy ők megerősítették-e a jogszabályokat. Nos, a definíció kérdése mindig összetett. Kik a terroristák? feltűnőnek tartom, hogy önök itt csak muszlim terroristákról beszélnek, annak ellenére, hogy a tendenciák évek óta azt mutatják, hogy a nagy többsége a támadásoknak szeparatista, vagy nacionalista, vagy nem tudom, hogy hogy hívják őket, jellegűek. Ennek ellenére teljesen megszállottan csak egyfajta terrorizmussal foglalkozunk. Wainwright úr mondott valamit, ami nagyon megragadott. Miszerint a gazdasági megszorítások nem volt olyan következménye, hogy emiatt nőtt volna a terrorizmus vagy a szélsőséges erőszak formája. Azt hiszem, hogy ön ezt a kifejezést használta. A kérdésem az, hogy hogyan tudjuk definiálni, és ez egy, egy nyílt, nyitott kérdés, nincs erre válaszom. Hogyan definiáljuk azon mozgalmakat, amelyekről úgy tűnik, hogy demokratikusan választották meg őket, például a jobbik ezek olyan ö, mozgalmak, amelyek erőszakos eszközökhez nyúlnak, nem fogadják el a demokratikus szabályokat. Explicite az a programjuk, hogy a demokráciát aláássák. A Golden Dawn nem tudom, hogy terroristáknak kell -e őket tartani, de az biztos, hogy erőszakos, ö, szélsőséges erőszakos eszközökhöz nyúlnak. És ö, a Szíriába induló fiatalokkal is foglalkozni kell, hiszen ők nem Európában ö, lépnek fel, de ettől függetlenül mégiscsak kapcsolódik az ő kérdésük a szegénység és a szociális kirekesztés kérdéseihez. Két végső megjegyzést. Az első, nagyon sokat beszélünk, és én magam is ö, fiatal európaiakról, akik elkövetnek támadásokat. És hát itt árnyaltabban kellene fogalmazni, nagy többségben itt fiatal férfiakról van szó. Szóval nem azért, mert a nők jobbak, de tény, statisztikai tény, és ezt figyelembe kell venni, amikor a problémákkal foglalkozunk. Alapvetően fiatal férfiakról van szó, nagyon kevés fiatal nőről, és ami az EU PNR kérdését illeti, nagyon sokan csalódottak és dühösek, amiért ezt elutasították. Azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű okai voltak ennek, ezeket előre lehetett látni. A kérdés az, hogy szükségünk van-e egy irányelvre azért, hogy a saját PNR rendszert kialakítsuk. Nekünk egy ilyen 16-os listát állítottak össze, de hát az biztos, hogy a tagállamok saját maguk ettől függetlenül folytathatják a biztonsági intézkedések bevezetését. McIntyre asszony. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az Európolnak ezen bemutatásért, és a kiváló és rendkívül értékes jelentésért. Különösen az a bekezdés érdekelne, amely arról beszél, hogy lőfegyvereket egyre inkább használnak, és ez különböző terrorista és szélsőséges csoportnál figyelhettük meg. Nem én vagyok az első, aki kimondja, hogy valóban nőtt a drámai ö, lövöldözések, tömeglövöldözések száma különböző európai tagállamokban. Természetesen, ami a bűnözők kinevelését illeti és a lőfegyverek használatát, ez egy transeurópai kérdés, és EU szintű fellépést igényel azt gondolom, hogy különböző eszközökre, módszerekre, technológiákra van szükség ahhoz, hogy az ilyen jellegű bűnözés és terrorizmus ellen fel tudjunk lépni. Nem próbálom itt az Egyesült Királyságra kiélezni a helyzetet, de az együttműködés és a bevált gyakorlatok terjesztése szempontjából. Az Egyesült Királyságban elég komolyan visszaesett a lőfegyverrel elkövetett bűncselekmények száma az elmúlt években az Egyesült Királyság be, létrehozott egy nemzeti balisztikai hírközlési részleget, és ez rendkívül sikeres volt, és nagyon jó visszhangot kapott ez a, ez a lépés. Lehetséges, hogy inkább az Interpolra és nem az Europolra tartozik a balisztikai intelligencia vagy hírszerzés kérdése, de felmerül bennem a kérdés, hogy esetleg Rob Wainwright tudna -e reagálni erre, és hogy mennyire prioritás ez a Europolnál. Bronz úr. Wainwright úr azt mondta, hogy több terrorista vagy terrorista jelöltet tartóztattak le, akik Szíriába indultak, vagy Szíriából indultak vissza. Az Európol odafigyele a, azon tagállamok kormányaira, vagy intézményeire egyes tagállamokon belül, amelyek arra utalnak néha, hogy talán túlépik a határt a humanitárius segítségnyújtásban, ami persze nagyon is tiszteletre méltó, és terroristákat fegyvereznek ugyanezen erőforrásokból. Bizonyos honlapokon a sportterrorizmusról is beszélnek, és na most kérdésem, hogy az Európol odafigyele ezen üzenetekre, felvetésekre, vagy ezek csak politikai jellegű üzenetek, amelyekkel esetleg a Europol nem ér együtt, egyet, legyenek ezek politikai vagy vallásos jellegű üzenetek, mindig van egyfajta különböz, különbségtétel, és az Egyesült Államok alkotmányának első cikke is kimondja, hogy vannak csak támadó jellegű, és vannak erőszakra szító eszközök és események. Gondoljunk a francia vallásos iskolában támadó ö, szörnyű tetre, vagy Breivikre. Hogyan lehet ö, ezen személyeket egymáshoz kötni, és vagy elkerülni azt, hogy ö, hogy csak már a támadás után ö, derüljön ki számunkra, hogy mennyire veszélyesek ezek a személyek. Azt gondolom, hogy a belsőleg EU-n belül kinevelt terroristákkal kapcsolatban nem sokat használ nekünk az, hogy a baszk ETA terroristák baszkföldön követik el a támadásokat, vagy az északír terroristák Észak-Írországban. Ez egyfajta eufémizmus arra, hogy öm, vannak, akiket az EU nevelt ki, de nem feltétlenül az EU-n belül maradnak. Papa Nikola képviselő. Röviden. Köszönöm, elnök asszony. Mindkét hozzászóló, mindkét előadó nagyon fontos tájékoztatást nyújtott nekünk. A előadás után szeretnék két kérdést feltenni. A letartóztatottakkal kapcsolatban nagyon fontosnak font, tartom, hogy a, emlékezzünk arra, hogy a pénzügyi válság nem hat ki az EU terrorista fenyegetettségére. A kérdésem a következő. Hogyha egy polgár eljön hozzám és azt mondja nekem, hogy megkérdezi tőlem, hogy a migrációs áramlások az EU felé kihatnak-e negatív módon, vagy kapcsolhatóak-e egy negatív hatáshoz a terrorizmussal kapcsolatban. Ez tehát egy általános kérdésem lenne, erre szeretnék pontos választ kapni. Kérem a tolmácsok megértését, és még 10 percet szeretnék kérni, mivel csak ennyit kérhetek. Mivel később kezdtük a mostani vitát és a délelőtti ülést, kérem, hogy ha lehetséges, akkor ö, a válaszokat mindenki 5-5 percben adja meg, mert különben tényleg kiszaladunk az időből. Wainwright úr. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes kérdéseket kaptam nem egyenként próbálom ezeket feldolgozni, hanem csoportonként válaszolok témánként. Először is a definíció kapcsán. Nagyon fontos és helyes, amit Kirkhope és Brons urak mondtak. Figyeljünk oda arra, hogy mit jelent ez a kifejezés, és mindenképpen odafigyelünk erre, és megfogadom a tanácsukat, elővigyázatosabban kell megfogalmazni, hogy mit értünk ez alatt. Nos, fontos kérdés, hogy mitől radikalizálódnak a személyek az ország miatt, vagy egyéni kérdések miatt, vagy más tényezők miatt. Itt a jelentésben arról beszélünk, hogy a konfliktus terek, mint Szíriának milyen szerepe van, és az internetnek is milyen szerepe lett ebben mennyiben lehet az egyes tagállambeli feltételeknek kihatása ezen személyekre, a szociális kohézió, a munkanélküliség szintje, vagy bármi más. Alapvetően azt gondolom, hogy ahogy azt Kirkhoff úr írta, mondta, nehezebb előre jelezni, hogy az egyének, hogyha egyéni elkövetőkről van szó, interneten keresztül hogyan tudnak radikalizálódni valamilyen más céltól vezérelve. Intveld asszony is felvetette a kérdést, hogy hogyan lehet a különböző erőszakos események között különbséget tenni. Nagyon egyszerű megközelítést követünk, az egyes tagállamokban használt nemzeti definíciók alapján tesszük ezt meg. Tehát, hogyha az adatgyűjtésnél is arra hagyatkozunk, hogy az egyes országokban, tagállamokban mit értenek a terrorizmus alatt, de az biztos, hogy ez egyfajta technikai kérdést is felvet. Romáról López Matthew képviselők felvetették az internet kérdését, hogy ez egyre fontosabb, mit tehetünk még. Már több éve az Europol foglalkozik a Check the Web programmal, és itt az open source anyagokat monitorozzuk, és azon honlapokat, amelyekből egyre több van, és nagyon radikális üzeneteket hordoznak ezek, és így megpróbálják a, az olvasóikat így radikalizálni. Azt gondolom, hogy a tagállamoknak hasznos intézkedéseket kell kialakítani azért, hogy ezen túllépjenek, és további fellépéseket tegyünk lehetővé ami a, az internetes bűncselekményeket illeti, valóban már most is vannak korlátaink, jogalkotói korlátaink azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami elérhető az interneten, vagy sem. És ez, ez egy olyan téma, amire most nem térnék ki. Viszont nagyon ígéretes programnak tartom az Egyesült Királyság beli Homeland Security elnézést az Egyesült Államokban a Homeland Security programot, monitorozzák, hogy az internet és más tényezők kapcsán mennyire radikalizálódhat egy adott személy az Egyesült Államokban vagy Európában. Ez egy olyan program, amely ezen ö, ö, szélsőséges e, erőszakos fellépés elleni küzdelemnek az eszköze, és az Egyesült Államokban is nagyon sok szerv vesz ebben aktív részt. A lőfegyverek kérdése, ez egy egyre komolyabb probléma. Matthew asszonynak igaza van, nincsen elég adatunk a tagállamoktól, és ezért a súlyos szervezett bűnözés fenyegetettségének felmérésével kapcsolatban nincsen megfelelő adatunk, és talán ezért sem kapjuk meg a tagállamoktól a megfelelő információkat. McIntyre asszony egy bevágyakorlatra utalt az Egyesült Királyságból. A bizottsággal szeretnék erről majd tárgyalni, hogy egy hasonló eszközt tudunk Európa szinten bevezetni. Tehát vannak gondolatok és eljárások, és ahogy Matthew asszony is mondja, a végső soron leginkább arra hagyatkozunk, hogy a tagállamoktól milyen adatok állnak rendelkezésre. Ami a többi kérdést illeti, egy dolgot szeretnék kiemelni. Bronz úr utalt erre, hogy hogyan lehetne ezt elkerülni. Intveld asszonynak igaza van. Az esetek többségében ismerjük ezen egyéneket, és például mondjuk a bolgártámadásnál ez nem volt így, ott nem ismerték a, a hatóságok az elkövetőket korábbról. Nos, az FBI nem tudja itt megvédeni magát és persze az amerikai sajtóban is voltak ilyen vádaskodások ellenük is, de az lehetséges, hogy nagyon sok személy a hírszerzés és a rendőri biztonsági szervek figyelmén kívül marad, és nincsen semmilyen indoklása korábbról az ő tettüknek, és nagyon komoly, súlyos terrorista támadásokat elkövetnek. Ez nem feltétlen bizonyítja azt, hogy el lehetett volna kerülni ezt a helyzetet. Nos, nagyon fontos, hogy legyen egy kontranarratíva, azzal ellenkező ö, verzió, amit az internetes ilyen ö, jellegű fórumokon lehet olvasni. Tehát ö, ez az úgynevezett homegrown helyzet, hogyha így hívhatom, a közösségi vezetőknek lehetne ellenébe menni azon ö, üzeneteknek, amelyeket az interneten lehet olvasni, és amelyekkel ö, próbálják radikalizálni a személyeket. Dekerkov úr. I won't uh, reopen the question of, of nem nyitom meg a homegrown definíciójának vitáját, csak a magyarázat kedvéért olyan emberek tartoznak ide, akik nincsenek kapcsolatban az alkaidával, de természetesen nem mindig magányos felépőkről van szó, hiszen kapcsolatban vannak másokkal, Merachhoz hasonlóan például utaztak, Merákról is kiderült, hogy járt Afganisztánban, itt a Tamó, de nem szeretném ezt a vitát úgyból megnyitni, de nagyon sokakat nem bizonyos csoportok irányítanak. Ha megnézzük az EU definícióját, akkor itt a csoportról, a struktúráról van szó, legalább két-három ilyen definíció létezik. A kérdés az, hogy ezt a definíciót ki kell igazítanunk. Romero López hogy feltette a kérdést, hogy nincs-e szükség új stratégiára. Mint említettem, én ezt nem gondolom. Ami a megelőzést illeti, a rekrutálás megelőzését, itt nagyon fontos lehetett készíteni, Négy-öt évvel ezelőtt ebben megállapodtunk. Nem volt túl sok tapasztalatunk annak idején, amikor a megelőzési stratégiát elkészítettük 5-6 évvel ezelőtt, és a tagországoknak sem volt sok tapasztalatuk. Voltak sikerek és kevésbé sikeres helyzetek, és ennek frissítésére szükség volt. A bizottság eh, novemberig készít majd egy kommunikét amely segít a stratégia frissítésében. Az internet jelentős kihívást jelent a pénzmosás miatt is. Az Európol nem rendelkezik megfelelő forrásokkal a probléma kezeléséhez. Nincs értelme annak, ha a 27 tagország külön egyedül próbálja ezt a problémát megoldani, és úgy érzem, hogy az Európolon belül a forrásokat jobban lehetne összpontosítani. hogyan dolgozunk együtt a szolgáltatókkal, például ezen még van javítani valunk, a speciális partnerségek kialakítása, annak érdekében, hogy az elfogadhatatlan oldalak lekerüljenek az internetről. Tudom, hogy létezik a szólásszabadsága, viszont ha az ember bizonyos oldalakat meglátogat, akkor nagyon meglepődik a tartalmak kapcsán. Ahogy Rob említette, talán a legfontosabb aspektus az, hogy egy kontra-narratívát hogyan alakítunk ki, illetve hogyan biztosítjuk azt, hogy azok, akiknek szólásuk van, illetve akik legtöbbet szólnak, elutasítsák a terrorizmust. Hogyan tudjuk mi megerősíteni őket, megfelelő forrásokkal ellátni őket, annélkül, hogy a kontextusba belekerülnénk, hiszen nem szeretnénk ebbe belekerülni, csak biztosítani szeretnénk azt, hogyha több ilyen pozitív hang is megszólalna a vitában, ami a kapacitás képítését illeti. Itt jelenleg ez prioritás, a jelen költségvetés növelése annak érdekében, hogy azok az országok kapacitása, képessége is növekedjék, ahol a terrorizmus felmerül, és minél jobban fejlesztik a rendszereiket, a tagországok maguk a saját képességeiket, annál biztonságosabb helyzetben érezzük mi magunkat. Ami a fegyvereket illeti, Matyő asszony kérdésére kitérve, meg fogom próbálni meggyőzni a tagországokat arról, hogy több adatot juttassanak el az Európolhoz. Ami a kiberkriminalitást illeti, itt sokkal jobban előre léptünk, mint a kiberbiztonság területén, és nagyon örülök annak, amit a bizottság javasolni fog Aston asszonyjal együtt a kiberbiztonság témájában, mivel az Európollal együtt, a kezdeményezéssel együtt, igenis nagyon nagy előrelépésre került sor. Ami a terrorista csoportok belépés, bejutását illeti a légirányító központokba, illetve az atomerőművekbe, például ennek katasztrofális következménye lehet. Az USA hírszerzéség készítette jelentést erről és az internetes kiberbűnözést nem fogjuk tudni egy nap alatt megoldani. Azt gondolom, hogy erre sokkal jobban fel kell készülnünk, és a tagországok nem felkészültek eléggé erre a típusú támadásra, ami a PNR adatokat illeti. Egy paradox helyzetek, helyzetben vagyunk, hiszen a légitársaságok egyre több szolgáltatással kötelesek, akkor mi miért nem tudjuk ezt megtenni, és a tagországoknak is létre kell hozniuk a például adatbázisaikat. Nem csak, hogy Európában kell um, ugyanolyan feltéteket teremteni, hanem fontos, hogy jobban koordináljuk ezt a térséget, ha 27 tagország van, akkor fontos a koordináció. Sajnálom, hogy Szofi távozott, nagyon fontos a politikák értékelése és az Európai Parlament elfogadott állásfoglalása nem volt hivatott értékes készíteni, ezt a bizottságnak kell elkészítenie. A biztonsági szolgálatok működésére, hírközlési szolgálatokról én ezt most nem tudom itt önök elé tárni, mivel a hírszerzési szolgálatok az EU-s kompetencián kívül vannak, Ja, a jogalkotást ki kell igazítanunk, módosítanunk kell, a kritikális infrastruktúrák védelme területén is, Erre ugyanez vonatkozik a lőfegyvereknél, fegyvereknél is. Tehát a politikákat, a jogalkotást jobban kell egymáshoz igazítani, nem egymás felé, illetve egymás után helyezni ezeket. Én a muzulmán terrorizmus kifejezést soha nem használtam, nagyon óvatos vagyok amikor erről beszélünk, Én nem mondtam azt, hogy az iszlám és a terrorizmus között egyértelmű kapcsolat van. Az iszlám bizonyos tagjait eh, terrorista célokra használják, de én itt egyáltalán nem erre a jelenségre gondoltam az Európába történő bevándorlási hullám és a terrorizmus közötti kapocs. Ez egy nagyon kényes kérdés. Természetesen a legális bevándorlási útvonalakat használják a terroristák, illetve akik ilyen cselekményre készülnek. De ha megnézzük, hogy mit, mit történik például a Szíriába távozók a Belgiumból, vannak olyanok, akik Belgiumban születtek, jöttek, nem második, harmadik generációs bevándorlók, hanem belgák, akik áttértek az iszlámra, és ők vállalnak feladatokat Szíriában, szeretnének csatlakozni az ottani harcokhoz. Tehát én nem szeretnék egyértelmű kapcsot tenni két jelenség közé. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljött hozzánk, köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseinkre, köszönöm szépen a tolmácsoknak a megértést, köszönöm a kollégák részvételét a következő ülésre, május 6-án, 7-én kerül sor és mindenkinek jó étvágyat kívánok. Köszönöm.